Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zur heutigen äh, Sitzung äh, herzlich willkommen heißen. Kedves kollégák, szeretnék mindenkit üdvözölni a Költségvetés Ellenőrző Bizottság ülésén. Folytassuk az ülést. Első napi rendi pontunk ma először is a napi rend elfogadása. Módosítási kérelmet nem kaptam, úgyhogy abból indulok ki, hogy így el tudjuk fogadni. Jelezném még, hogy a nyilvános ülésünket az interneten is követhetik minden tolmácsolással, amelyet előre megadtunk. A következő napi rendi pontunk a felügyelőbizottság éves jelentése, az OLAF felügyelőbizottságáról van szó. A felügyelőbizottság tagjait szeretném üdvözölni elsőként. Az eszmecserén az szokásos eljárásrendet folytatjuk és követjük, ugyanúgy, mint minden egyéb szakbizottsági napirendnél, azaz először az előadó kapja meg a szót, ezt követően megkérem a felügyelőbizottság tagjait, hogy szóljanak hozzá. Saját szempontjuk alapján mutassák be a jelentés legfőbb pontjait. Megkaptuk a jelentést, bevezetőként azt szeretném csak elmondani, hogy a legutóbbi, tehát a jelenlegi felügyelőbizottság elődjeként, elődjevel Dimont megállapítottuk, hogy számos pontot meg kell jelö, jegyezzünk az OLAF munkájával egyrészt, másrészt pedig a felügyelőbizottság és a csalás elleni hivatal, valamint főigazgatója közti együttműködéssel kapcsolatban. A, az OLAF főigazgatója és munkatársai is itt vannak körünkben, rendszeresen vesznek egyébként részt a szakbizottság munkájában, és az OLAF éves jelentéséről is itt fogunk tárgyalni. Erre vonatkozóan még egy jelentéstevőt kell majd jóvá hagynunk a koordinátorokkal, ezt megbeszéljük. Hölgyeim és uraim, ennek a napirendi pontnak jelentős figyelmet tulajdonítanak a szakbizottságon kívül is. Ez a jelentés miatt van így. A nyilvános ülésünk ehhez a közvitához kíván hozzájárulni, hiszen az érintett kérdéseket kell tisztázzuk. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme és a korrupció elleni harc az egyik központi kérdése és témája szakbizottságunk munkájának. Az európai szinten nincsen pénzügyi intézmény, nincsen erre vonatkozó egységes büntetőjogi keret és alap. A csalás elleni hivatal egyrészt a bizottság alá tartozik, másrészt pedig független. A függetlenség pontosan az, ami az OLAF felügyelőbizottságának munkáját biztosítja, azaz tehát a függetlenséget és a jogállamiság kereteit ellenőrzi ez a felügyelőbizottság. Már szeretném most megadni ezzel a szót a jelentés előadójának, eh, Keszler asszony. Köszönöm szépen. Folytatjuk a megszakadt tárgyalásokat, tanácskozásokat. Szeretnék köszönetet mondani a felügyelőbizottságnak hiszen visszaküldte a kérdéseinkre a választ. Abban állapodtunk meg, hogy ma reggel meg lesznek már ezek a válaszok, úgyhogy az elnökünknek, szakbizottság elnökének azt e, a kérdést teszem fel, hogy miért nincsenek még itt előttünk a válaszok. Ezt kérem a Zola főigazgatójának is továbbítsa. Szeretném a munkát megköszönni, elsősorban pedig az éves jelentést emelem ki. Ez nagyon érdekes, hisz azt mutatja, hogy eh, sokrétű az OLAF eh, hibás vezetésében a probléma. Egyrészt az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme terén ezt a feladatot nem teljesíti. A kérdésem, hogy mi a helyzet a dokumentumokhoz való hozzáféréssel. Ezzel tudná a felügyelőbizottság, és egyáltalán az OLAF az ellenőrző tevékenységét elvégezni. Kettes kérdés. Hogyan értékelik eh, az átszervezést az ISKU, az egységek, eh, a különböző egységek, a jogalap ellenőrzése. Láttuk az éves jelentésből, hogy 423 nyomozati eljárást nyitottak egyetlen egy nap január 1-én. Lát, ez egy óriási szám. Láttuk, hogy mind a belső, mind a külső vizsgálatokat tartalmazza ez, de természetesen egészen más jogismeretet feltételez a két vizsgálat. Most ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. A hivataltól kérdezem továbbá azt, hogy hogyan értékeli azt a nyilatkozatot, hogy a, a Dali esetbe, esetre vonatkozó jelentés, jelentést a főigazgató értékelése szerint arra az eredményre jutott, hogy ebben az ügyben semmiféle törvényellenes nincsen. A felügyeleti bizottság többször jelezte, hogy nincsen jogalap, és a jogalap nélküli tárgyalásból én arra következtételek, hogy ezek törvényellenesek. A felügyelőbizottság milyen következtetésre jutott a kérdésben? Ez a kérdésem. A következő, a jogalap ellenőrzésének kérdése, a legalitás, a jogszerűség alapja az iszkón keresztül mennyire érvényes, és milyen tapasztalata van a felügyeleti bizottságnak erre vonatkozóan. Ez az egység mikor, ennek az egységnek a munkáját mikor lehet megvizsgálni. Aggódom, hiszen látható, hogy a hivatal munkáját nem végzi, nem működik. És különösen, ha végez valami munkát, mint a Dáli esetben, akkor az nagyon problematikus. Ha megnézzük a Dáli esetet, a Dáli esetben a források alkalmazását, akkor azt látjuk, hogy további kérdések merülnek fel. Minden nyomozati tevékenység, amelyet a hivatal végez, 1100 nyitott eset, esetet eredményez. A terheltek több mint 7%-a, a terheltekkel való kikérdezések és tárgyalások több mint 7%-a a Dali esethez kapcsolódik. Ebből is látszik, hogy óriási volt a Dali esetre a forrás ráfordítás, de nem tudom, hogy a többi esetnél milyen arányú ez. Az akták elévülésre várnak. Ez nekem, ezek az elemek mind azt mutatják, hogy rosszul működik a hivatal. Azok az esetek, amelyeket az OLAF a leggyorsabban dolgoz fel, azok a dohány és cigaretta csempészésre vonatkoznak. Ezt nagyon érdekes történetnek tartom, sokat segítene, hogyha a felügyelőbizottság erre vonatkozóan is nyilatkozna. A vizsgálatok időtartamát hogyan értékeli? Köszönöm az előadónak, Inge Kesslernek, Grészlének, megadom a szót a felügyelőbizottság képviselőjének a szót. Kinek adjam először meg? Köszönöm, opinion. Merci, Monsieur le Président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon örülünk, hogy a mai napon egy eszmecserét tudunk folytatni önnel, illetve önökkel az, arról a jelentésről, amelyet 2012-re vonatkozóan állítottunk elő. Elnézést kérek kettő kollégám nevében, akik viszont más programok miatt nem tudnak itt megjelenni a délelőtt során. Nos, ezek után, hogy mondjam el, hogy megkaptuk a kérdéseket, és ezekre szeretnék reagálni. Először is a az információkhoz való hozzáférés tekintetében mit tudok elmondani a felügyelő bizottsággal kapcsolatosan. Ez egy olyan kérdéskör, amelyet hosszasan kifejtettünk a jelentésünkben, és jeleztük abban, hogy a 2012-es év a változások éve volt, jelentős változások mentek végbe az OLAF szervezeti működésében, mind a belső működésében, mind pedig az eljárási rendjében. Bizonyára már megismerték a jelentést, és ennek révén megtudhatták azt, hogy a felügyelő bizottság több dologgal szembesült, általában véve is és konkrétan is. Tehát olyan esetekre gondolunk, amelyek esetében az felügyelő bizottságot automatikusan tájékoztatni kell. Információkkal van, kell ellátni. Vannak ilyen esetek, illetve vannak olyan esetek, amelyekben a felügyelő bizottság saját maga fordult az, az Olafhoz. Nos, amikor a mi részünkről történt megkeresés nagyon gondot, adott, gondot okozott adott esetben a információk mennyisége és releváns mi volt annak a hiánya. Természetesen itt a múlthoz képest változások is bekövetkeztek. A korábbiakban az volt a szokás, hogy a felügyelő bizottság hozzáfért teljes körű információkhoz a teljes ügyanyaghoz is hozzáfért, és ennek a révén tudta a felügyelő bizottság ellátni az eljárási tevékenységét, ellenőrizni az OLAF független működését, illetve azt, hogy az OLAF mennyire tesz eleget a vizsgálati követelményekkel, illetve követelményeknek. Na most nem régiben a felügyelő bizottság ahhoz, hogy véleményt tudjon alkotni, illetve releváns elemzéseket tudjon készíteni, arra volt szüksége, hogy konkrétan megvizsgáljon egy-egy esetet, vagy pedig az esetek mintaszerű értékelése révén juthasson el arról, hogy a rendszer szemléletben szemlélve milyen minőségű tevékenységet végez az OLAF. A felügyelő bizottság a korábbi években 201 esetet vizsgált meg, amelyek nyilván valóan nem alkottak olyan esetet, amely igényelte volna a vizsgálat megnyitását. Aztán voltak egyéb eset ellenzéseink, és arra jutottunk, hogy azt a következtetést kell megfogalmaznunk, hogy amióta funkcióba léptünk, az információhoz való hozzáférés gondot okoz. A felügyelő bizottság tudatában van annak, hogy köteles betartani a személyes adatok védelméről szóló rendeletet, akár csak a többi Európai Uniós intézmény. Az a felügyelő bizottság pontosan tudja, hogy nem fog hozzáférni automatikusan minden információhoz, minden ügy esetében. Viszont ami a lényeges a kérdéskörben, az az, hogy a felügyelő bizottság hozzáférjen azon információkhoz, amelyek a számára előírt EU-s jogalkotási kötelezettségeket megteremtik, és azoknak a gyakorlásához nélkülözhetetlenek. E tekintetben azt észleljük, hogy jelentős nézeteltérés van köztük illetve az OLAF között az alapvető kérdésekben. Nevezetesen arról van szó, hogy az a felügyelőbizottság hogyan tudja ellátni feladatát, hogyan tudja ellenőrizni, hogy az alapvető jogok és az eljárási garanciák érvényesülnek-e, ezt hogyan tudja bevizsgálni, ellenőrizni. Ha megnézzük a teljes szabályozást, és azt, hogy a személyes adatok védelmében tett nyilatkozatok és felelőseinek a, felelőseinek a jogalkotása mit is eredményezett, a dolgok teljesen világosak. A felügyelő bizottságnak hozzá kell férnie az információkhoz ahhoz, hogy ellátása feladatát. Az idejében, kell ezt is mondani, azzal szembesültünk, hogy megtagadták az információhoz való hozzáférést több esetben is, mégpedig olyan hivatkozási alappal, amelyek véleményünk szerint túlzottak voltak, és nem tartották be a személyes adatok védelmére szóló rendelkezéseket. Ez a helyzet oda vezetett, hogy gyakorlatilag úgy kell jellemzem a kialakult szituációt, hogy paradoxon paradoxot eredményezett, tehát megtagadták az adatokhoz, információkhoz való hozzáférést, kaptunk információkat az igaz, de pótinformációkat, hogyha megengedik, így fogalmaznék. Az ügyek esetében az ügyanyagokhez képest pótinformációkat kaptunk, és erre mi jeleztük, hogy ezek sem nem megfelelő információk, sem nem helyén való információk, illetve elegendőek, nem elegendőek ahhoz, hogy elvégezzük a tevékenységünket. Következésképpen a felügyelő bizottság úgy lépett fel, hogy megfogalmazta igényét a teljes ügyanyagra, mert ennek hiányában a bizottság nem tudta ellátni a feladatát. Ezért beszéltem paradoxon helyzetről. Ezt mindenképpen fontosnak tartottam kiemelni itt és most. Ez a helyzet oda vezetett, hogy mind a mai napig nem kielégítő a kialakult eljárás. Ugyanis léteznek olyan esetek, amelyek vizsgálatánál azt látjuk, hogy korlátozott információhoz férünk csak hozzá, olyan adatokkal, amelyeket megtisztítottak, vagy pedig befekítettek, mármint hogy kitöröltek és olvashatatlanok, azaz nem teszik a szolgáltatott információk lehetővé azt, hogy átlássuk, hogy megértsük, hogy a vizsgálat hogyan zajlott, mennyire volt releváns. Tehát olyan helyzethez jutottunk el, mint ahogy ezt jeleztük a jelentésünkben, azt igényli, hogy áttekintsük, hogy felülvizsgáljuk az együttműködési megállapodásunkat, mert hogy a felügyelőbizottság nem képes ilyen feltételek között tovább dolgozni. Ez tehát a válaszom az első kérdésre. A másik kérdéskörrel kapcsolatosan, amelyet kiemelt a jelentőstevő kolléganő, azt tudom elmondani, hogy az Olaf tevékenységek 2012-ben a vizsgálatok megnyitásával kapcsolatosan azt észleltük, hogy számos olyan ügyanyag van, amely globális ügyindítással indult, mégpedig január végén, 2012. február 1-ével, 400, remélem, hogy nem tévedek a számban, tehát 423 esetben azt észleltük, hogy ezek átkerültek a vizsgálat kezdeményezése után egyből a, vagy a vizsgálatnak a körébe, vagy pedig a e-, egyéb eljárásokba. Tehát az kérdés az, hogy milyen es mértékben volt igazándiból alátámasztott az a globális eljárás, a koordinációs, illetve a kezdeményezés eljárás, tehát olyan hipotézisekből kiindulva, amelyeknél jól lehet megvolt a kellő feltételezési alap, a kellő vélelem arra, hogy valóban csalásra került sor, vagy pedig mulasztásra. Tehát ennek a fényében tettük fel a kérdést, egyik napról a másikra született ugyanis olyan döntés, hogy a felmerült esetet egyből átutalták a vizsgálati eljárási rendbe. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm, Pinyó asszony. Szeretne valaki még kiegészítést hozzáfűzni a felügyelő bizottság részéről az elhangzottakhoz? Nem, akkor eh, most megnyitom a vitát a jelentésről, és bevezetőképpen szeretnék egy megjegyzést tenni. A felügyelő bizottság tagjai, ugye, részmunkaidőben végzik a feladatokat, nem egy, tehát nem eh, teljes munkaidőben végzik felügyelőbizottsági feladatokat, és érdekelne egy dolog, Pinyon asszony, ugyanis frakciókon átívelően itt a szakbizottságban úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos számunkra felügyelő bizottság munkája. Amikor ön azt mondja, hogy a felügyelő bizottság mandátumának megkezdése óta az információkhoz való hozzáférést korlátozták, akkor jól értettem, hogy mandátuma elején az információkhoz való hozzáférés egyszerűbb volt? mint most. Tehát akkor jobb volt a helyzet, mint most, jól értettem? És a második dolog, az a benyomása, hogy az információkhoz való hozzáférés megnehezítése véletlenszerűen történik, avagy módszeresen. Mm, Mint ahogy a, az éves jelentésünkben megfogalmaztuk, mi úgy látjuk, hogy nincs egyetértés a tekintetben, hogy mi is legyen a feladatköre, a szerepe a felügyelő bizottságnak többek között a tekintetben, hogy az igazságszolgáltatási hatóságoknak és a nemzeti hatóságokra gondolok, mely ügyeket kell átutalni, melyeket kell átadni nekik. E tekintetben mi úgy látjuk, hogy a dolgok teljesen világosak, egyértelműek. Utalok itt a luxemburgi bíróságnak a Bike France ügyben hozott határozatára. Nos, nagyon világosan a rendelet megfogalmazza azt, hogy a felügyelő bizottságot tájékoztatni kell mindazon esetekre, amelyek a bíróság elé utalásra kerülnek. A Kérdés az, hogy milyen módon történik a tájékoztatás e tekintetben. Azt látjuk, hogy a dolgok teljesen egyértelműek. Az felügyelő bizottságot előzetesen meg kell keresni. Ki kell a véleményét kérni, konzultálni kell vele. A konzultáció szónak a megfogalmazása kerül itt egyértelműen használatra. Még mielőtt a nemzeti joghatósági intézeteket megkeresik. Tehát e tekintetben kötelezettséget ír elő a jogszabály, a tájékoztatást pedig meg kell adni a felügyelő bizottság számára, mégpedig oly módon, hogy, a, hogy bizonyos legyen az, hogy az alapvető jogok és az eljárási garanciák maradéktalanul érvényesülnek. Tehát nem elegendő egy formális információt adni a felügyelő bizottságnak, csak azt jelezvén, hogy megtörténik a tagállami joghatóságnak való átadása az ügynek. Nem. Ezen felül meg kell teremteni az eszközöket a felügyelő bizottság számára, hogy betöltse a szerepét, és erre utalt az Európai Bíróságnak a határozata, nevezetesen arról van szó, hogy a felügyelő bizottság megvizsgálhassa, hogy az alapvető jogok érvényesülnek-e vagy sem. Tehát itt ez egy olyan szűk keresztmetszet, egy olyan probléma, amelyel szembesültünk konkrét esetekben tudok itten ö, ö, említést tenni, 18 esetben történt nemzeti joghatósághoz való utalás, amelyeknek a többségében nem kaphatta meg a felügyelő bizottság a teljes ügyanyagot. E tekintetben tehát egyértelmű az, hogy nézeteltérés van, mégpedig jelentős nézeteltérés van közöttünk, és ezáltal nem tudja a felügyelőbizottság betölteni azt a szerepeit, szerepét, amelyet az Európai Bíróság is rögzített a határozatában. Köszönöm szépen, néhány kolléga már jelezte, hogy szeretne felszólalni. Szigmantas Balcsitis lesz az első, mivel ő jelezte elsőként, hogy szeretne hozzászólni. Parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Már néhány hónapja napirendünkön van ez a téma, Régóta vitázunk már erről a kérdésről, és tegnap volt egy nagyon fontos vita Semeta biztos úrral. A jelenlegi tényállás egészen világos. Nem lehet az, hogy egy, intézményben két, egy intézménynek két vezetője van, és hogy egy kérdésben két személy vagy két intézmény illetékes. Eddig tehát a feladatok kérdésében a kompetenciákat nem sikerült tisztázni, nem világos, hogy miért felelős, milyen ügyekért felelős a felügyelőbizottság, milyen ügyekért felelős maga az OLAF, amelyben ugye több mint 500-an dolgoznak, ebből kifolyólag pedig rendszer szintű problémák léptek fel. Tehát közös erővel most azon kell dolgoznunk, hogy ezt a rendszer szintű problémát megoldjuk, illetve, hogy ezt az illetékes biztos oldja meg, akinek a dossziéjába tartozik többek között a csalás elleni küzdelem is. És itt nem csak erről az egyetlen esetről van szó, dokumentumok egész sorát vitatjuk meg már hónapok óta. Fontos kérdés, hogy adott esetben kihatározza meg, vagy rója ki a szankciókat, és ami a felügyelőbizottságot illeti, úgy tűnik, hogy maga a bizottság sem tudja mindig, hogy mikor illetékes, mely ügyekben illetékes. Most két megoldási lehetőség van. Az Olaf felelős a vizsgálatért, a felügyelőbizottság pedig olyan vizsgálatok esetében illetékes, amelyek esetében gondoskodni kell arról, hogy a személyes adatok védelme és az emberi jogok ne sérüljenek. Az Olafnak mielőtt továbbítaná az ügyet, rendelkezésre kell bocsátania azon dokumentumokat, amelyek esetében fennáll a lehetőség, hogy a felügyelőbizottság betekintést kér, hogy megvizsgálja az emberi jogok védelmének meglétét. Hogyha a felügyelőbizottság meg szeretne vizsgálni egy ügyet, akkor fontos, hogy lehetősége legyen erre, és dönthessen az ügyben. Ez az Olaf struktúráján belüli kompetencia kérdés, is az Olafnak megoldást kell találnia ezen kérdésekre. Hogyha ezen alapelv alapján tisztázzuk a helyzetet a jövőben, akkor a jövőben már nem lépnek fel ilyen félreértések, zöggenőmentes lesz a munka az Olafon belül, és akkor aztán beszélhetünk a fontosabb kérdésekről is, mint hogy hogyan lehet a hibásan odaítélt pénzeket visszakövetelni. Néhány tagállamban sok ilyen eset történt tisztázhatjuk majd, hogy a, az Olaf milyen adatokba nyerhet betekintést, milyen az együttműködés az igazságszolgáltatással és azon belül az ügyészséggel. Ezek sokkal nagyobb horderejű kérdések, a bizottság is minden bizonyal figyelemmel kíséri ezen fontos kérdéseket, ezért azt kérjük a bizottságtól, hogy mindkét féllel vegye fel a kapcsolatot, hallgassa meg mindkét felet, és átfogóan oldja meg a helyzetet, hiszen ezt a kérdést egyetlen intézmény nem tudja egyedül megoldani. A következő Greszle kolléganő. Szerettem volna megkérdezni a felügyelőbizottságtól a következőt. Az éves jelentés hármas függelékében, mégpedig a Dali ügyben vizsgált, történt vizsgálattal kapcsolatosan, néhány nagyon súlyos eredményről számolnak be, mégpedig jogállami jogsértések a Dali ügyben. Olyan tevékenységekről számol be a jelentés, amelyeknek nincs jogalapjuk, tehát amelyek illegálisnak tekinthetőek. Megértem, hogy nem úgy fogalmaznak, hogy illegálisak, elég már az, hogyha azt mondják, hogy nem volt jogalapjuk, de kérdezem, miért nem tettek büntetőjogi feljelentést, hiszen ezek bűncselekménynek számítanak itt lenne az ideje, hogy itt történjen valami. Önök mindannyian a jogi területen tevékenykednek. Ez egy olyan kérdés, amely régóta foglalkoztat engem. Tudom, nehéz, a, nehéz kérdés ez. Tehát érdekelne, hogy önök ezt hogy látják. Köszönöm. Mulder kolléga következik. Thank you, Chair. I think Köszönöm, elnök úr azt hiszem nagyon komoly dologgal konfrontálódunk. Amikor létrehoztuk az Olafot, akkor már akkor volt felügyelőbizottság ez is, és ez a felügyelőbizottság a szabályok és eljárási rendek értelmében dolgozott. Tudjuk, hogy az Olaf főigazgatója úgy határozott, hogy korlátozza a rendelkezésre álló információt és a bizottságnak átadott információt, A kérdésem a következő. A főigazgató dönthet -e erről egyedül? Vagy pedig az Európai Bizottság jóváhagyása függ, szükséges ehhez. Ebben az értelemben mi a függetlensége az Olafnak? mert eh, erre nyilvánvalóan egyértelmű magyarázatot kell tudni adni, akár költségvetési, akár más szempontból, de mi volt a bizottság szerepe ebben? Ha az OLAF valaki ellen vizsgálatot indít, aki a köz számára is ismert személy, akkor nagyon óvatosnak kell lenni. Mert nyilvánvalóan ennek a közszereplőnek a karrierinek a végét jelentheti a vizsgálat. Általában véve egy ilyen vizsgálatnál nem maradhat az ember hivatalban. Dali esetében helyes volt az eljárás, száz százalékig biztossá kellett tenni, a kellett volna lenni. A főigazgató azonban nem tárgyalt a felügyelőbizottsággal erről. Miért nem ez a kérdés? A másik a telefonbeszélgetések lehallgatása. Tudjuk, hogy a legtöbb tagállamban egy független bírósági hatóság engedélye szükséges ehhez. Az Olafra milyen szabályok vonatkoznak ettéren? Ki irányítja, ellenőrzi ezt? Az Olaf főigazgatója saját maga dönthet eh, arról, hogy eh, kit kell lehallgatni? Milyen szabályok vannak erre vonatkozóan? Ez sem világos számomra. És a legsúlyosabb dolog véleményem szerint, ahogy tegnap hallottuk, és most is, hogy általános szabályként a felügyelő bizottság nem tekinthet be az általa kiválasztott esetekbe. Pedig erre van a felügyelőbizottság. Mi teszi lehetővé, vagy mitől gondolhatja a főigazgató azt, az Olaf főigazgatója, hogy ő az egyetlen joghatóság, aki erről dönthet. És a felügyelőbizottság pedig az, akivel konzultálnia kell. Köszönöm szépen Mulder kollégának, Hadd jegyezzem meg, hogy két részből áll a vitánk. Az első részben meghallgatjuk a felügyelőbizottságot, kérdésekre válaszol. A második részben fogjuk a főigazgatóval a vitát lefolytatni, ha szólni kíván. A második kérdésem nem a mai napi rendünk a felügyelőbizottság jelentése. Ez azért legyen világos. Úgyhogy a felügyelőbizottság nekünk számol be, és velük tárgyalunk. Ezek a szabályok. Az Olaf éves jelentését az Olaf főigazgatójával egy másik ülésen, egy másik napi rend keretében tárgyaljuk. Meg meghívtam ugyan most, mint mindig, Keszler urat, az Olaf főigazgatóját erre az ülésre, mert azt akarjuk, hogy ön is jelen legyen a vitán. A második dolog, amit szeretnék az eljárás miatt megjegyezni, a következő. Meg kérdezték tőlem, hogy milyen kérdéseket tettünk fel az EU bizottságnak és az Olafnak. E, Grészle asszony kérdezte, hogy megvannak-e a válaszok, vagy sem. Nos, van néhány kérdésre válasz a felügyelőbizottságtól, még nem kaptuk meg a válaszokat a bizottságtól. És az Olaftól sem várjuk a válaszokat. És hát úgy gondolom, hogy a kérdésekben valóban olyan, kérdés, olyan pontok is voltak, amiket itt vetettünk most fel. Szemet a kollégával és Vancsitis kollégával beszéltünk, ö, bocsánat, Szemet, Szemet az biztossal beszéltünk tegnap, és a Vancsitis kollega említette, ez a biztos úr felelősségi köre is. Na jó, akkor nézzük tehát a felügyelőbizottság jelentését, erre próbáljunk kérdéseket feltenni és választ kapni. Hadd adjam meg először a felügyelőbizottságnak a szót a válaszra, és aztán lesz egy második kör, amiben már négy képviselő kért szót. Megadná a választ. Igen, tisztelt elnök úr, több kérdést kaptunk. Az első a felügyelőbizottság és az OLAF közötti kapcsolatra vonatkozott. Nos, hadd jelezem azt, hogy 2012-ben milyen helyzet alakult ki. Egyfajta szakadás. Azt észleltük, hogy elszakadta a korábbi hagyományoknak a folyamata, és ezáltal az történt, hogy a felügyelőbizottságnak gondot okozott, hogy hogy tudja betölteni valamennyi feladatát. Már pedig a feladatai teljesen világosak, lehatároltak, és ennek tökéletes tudatában van a felügyelőbizottság. A jogszabály ezt pontosan rögzíti, alapvető jogoknak a védelmezéséről van itt szó, és feladata még az is, hogy ellenőrizze, hogy a vizsgálati határidőket betartják-e, hogy a vizsgálatok lefolytatása az észszerű határidőkön belül történik-e. A feladatunk között szerepel az is, hogy világosá kell tenni azt, hogy az intézmények milyen mértékben tartják be az ajánlásokat, vagy adott esetben nem tartják be az OLAF által adott iránymutatást ajánlásokat. Nos, tehát ezek nagyon világos lehatárolt kompetenciák a felügyelőbizottságnak a tevékenységében, és pontosan meghatározzák azt, hogy a főigazgató hogyan járhat el és hogyan érvényesül a függetlensége. Ez lett volna tehát az első dolog, amelyet rögzíteni szerettem volna. Remélem, hogy sikerül önöket meggyőznöm arról, hogy a felügyeleti tevékenység azt feltételezi, hogy kellő információhoz jussunk hozzá bizonyos esetekben, tehát tényszerű információkra gondolunk gondolunk. Akkor, amikor az FV, a bizottsághoz panaszok futnak be, akkor csak akkor lesz képes kellő választ adni, hogyha olyan tényszerű elemek vannak a kezében, amelyek a panaszhoz vezettek. Ez nagyon lényeges mozzanat, mind az Oláv szempontjából, mind pedig a mi szempontunkból is. Ezáltal tudjuk garantálni a függetlenségét az intézményeknek, amennyiben az meg kérdőjeleztetik, mint tudják a jelentésben. Többször is megfogalmaztuk, hogy panaszok születtek az Olaf tevékenységével kapcsolatosan, és több esetben kiderült, hogy, hogy ezek a panaszok, ezek a reklamációk megalapozatlanok voltak. Így módon is szeretném jelezni azt, hogy a bizottság tökéletesen tudatában van annak, hogy a vizsgálati eljárás a függetlenség jegyében kell, hogy történjen az Olaf hatáskörében is. Ami pedig Ami pedig a felügyelő bizottság azon kompetenciáját illeti, hogy hogyan lépett fel ö, a ügyek esetében, illetve az információ tájékoztat, információ átadása tekintetében. Azt mondanám, hogy az FB-nek, a felügyelő bizottságnak nincs hatásköre a jelenlegi jogszabján abban, hogy értékelje a büntető eljárásokat és semmiféle olyan eljárási rend, olyan információ továbbítási rend nem létezik, amely e tekintetben az FB-t hatáskörrel ruházná fel. Ami pedig a különböző vizsgálati mozanatoknak és tevékenységeknek a megfelelőséget illeti a törvényeknek, a jogszabályoknak az érvényesülését, illetve a vizsgálati eljárási rendet, ezzel kapcsolatosan is a felmerült kérdés azt tudom mondani, hogy a jelentésünk keretében megvizsgáltuk a jogszabályoknak való megfelelőséget, és többek között akkor tettük ezt meg, amikor a szabály az rendeletnek a tartalmát vizsgáltuk, és annak a továbbfejlesztésére tettünk javaslatokat. Na most ő, nyilvánvaló, hogy az FB-nek nincs hatásköre a büntető jogi eljárásokban. Ugyanakkor a rendeletnek a felülvizsgálata keretében oda jutottunk, hogy tájékoztattuk az intézményeket arról, hogy szükséges egy sor dolgot pontosítani, egyértelműbbé tenni, akkor, amikor majd a rendeletet felülvizsgálja az Európai Unió, és mindezt a gyak gyakorlatnak a fényében fogalmaztuk meg. Konkrétabban pedig a kérdése, azt tudom válaszolni, hogy elmondom önöknek a következő tényállásokat. Szóval mi nem vagyunk bírák, nem vagyunk bíróság. Ugyanakkor az emberi jogok Európai Bíróságának a határozatait maradéktalanul érvényesítenünk kell, ami pedig a telefon beszélgetéseknek a felvételét vagy lehallgatását illeti, az a bíróság egy ilyen típusú esetében, esetben azt észre, azt rögzítette, hogy egy vizsgálat tárgyát képező személy és egy harmadik személy közötti telefonbeszélgetésnek a lehallgatása egy olyan tisztviselőnek a jelentében, aki a hatósági eljárásnak a keretében lép fel, jelentős mértékben hozzájárulhat, mármint a felvétel jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a magán életbe való beavatkozásnak minősül a vizsgált személy és a nem vizsgált személy között. Ahhoz, hogy az emberi jogok egyezményének, Európa egyezményének megfeleljünk a fellépések során, jogalapra van szükség. A jogalap pedig illetve annak a hiánya az Európai Bíróság az emberi jogoknak a 8 cikkének, illetve az alapvető jogoknak a 7 cikkének a megsértése lenne, tehát az, hogyha ilyen jogalap nélkül történne lehallgatás egy sor vizsgálat és ügyek áttekintési esetében az FB nem találta meg azt a jogalapot, amelyre alapozva történtek a lehallgatások. Az európai jogalkotó pedig rögzítette a jogszabályokat, és többek között az 1079-es, 1999-es rendeletben ezt az igényt. Na most nem fogalmazódik meg az egyértelműen, ugyanakkor, hogy mikor van lehetőség arra, hogy ilyen eljárásra sor kerüljön. Tehát mint, hogy itt a jogalap nincsen meg, ezért az FB nem tehet más, mint az Európai Emberi Jogok Bíróságának a határozatát tartja be, és úgy tekinti, hogy ilyen esetekben valóban aggodalomra ad okot, hogy az Olaf így járt el, és e tekintetben értesítette az adott jogalkotó intézményeket Európai Unióban. Nagyon szépen köszönjük. Úgy tűnik, az a benyomás keletkezett, mintha mi itt ebben az eljárásban Keszler úrt nem kérdeznénk meg, nem adnánk neki szót, ez nem így van. Az ülés későbbi időpontjában szót kap majd ő is. Azonban van még négy szakbizottsági tagunk, aki szeretne a felügyelőbizottságnak kérdést feltenni. Első közöttük Stász úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy látom, hogy a felügyelőbizottság milyen jelentős felelősségtudattal végzi ezt a nagyon fontos munkát, és igen, nehéz körülmények között. Tudom, hogy nagyon kevés támogatást kapnak a külvilágtól, az Európai Bizottságtól, legalábbis a tegnapi szemet a biztosra való tárgyalásból ezt szűrtem le. Három kérdésem van. Pinyó asszony, amit elmondott az Európai Igazságügyi, az Európai Bíróság elfogató parancsáról, ha jól értettem, akkor ő nem azt kérte, hogy a felügyelőbizottság szisztematikusan minden dossziéba betekinthessen, amelyet Olaf, amely az Olafnál van. Tehát nem ezt kéri, hogy minden egyes dossziéba betekintsenek, de azt kéri, hogy azokba a dokumentumokba, amelyek adott esetben ad egy tagállam joghatósága átadja az Olafnak. Ez a kérdésem, hogy valóban ez -e a kontextusa a jelenlegi kom, ö, ö, problémának. A második kérdésem, mi az eljárás akkor, hogyha egy vizsgálat során, amelyet az Olaf lezárt, és betekint, betekinthetett magába a nyomozási folyamatba, és amelyre az OLAF rendelet érdekében a, megvizsgálja azt, hogy az OLAF tiszteletben tartotta az eljárás során mindenféle alapjogot, a, a tanukét, a terheltekét, stb. És akkor, hogyha megállapítja, hogy sérültek az alapjogok, vagy hogyha az eljárásokat nem tartották be, akkor milyen további eljárás van. Közli az OLAF főigazgatójával ezt, a tényt, akkor a főigazgatónak ezt figyelembe kell vennie, vagy mondhatja, hogy jó, szép, köszönöm, ide teszem a fiókba, és mégis átadom a dossziét a tagállam szerveinek. Ez -e az eljárás. Vagy pedig egy ilyen megállapításnál, akkor, amikor valamilyen jogok sérültek, akkor az OLAF főigazgatójának, hogyha azt közli, akkor neki férfinak vagy nőnek, lehet, hogy a jövőben egy nő lesz a főigazgató, tehát akkor a vizsgálat jelentésébe ezt bele kell tenni. A második kérd- a következő kérdésem a bizottság, az EU bizottság szerepére vonatkozik asszony tevékenység jelentése alapján a, a bizottság egy, egy kezdeményezésével ezt a jelentést me, megtárgyalta önökkel. És láthatóan a felügyelőbizottság, a főigazgató, az OLAF főigazgatója az olaj felügyeletéért felelős biztos között a kommunikáció nehézkes. Mit lehet e területen tenni? Volt-e a bizottság részéről bármely kezdeményezés? Lehet-e, hogy egyoldalúan mondjuk a biztos tárgyal, önökkel mondjuk, de ami sokkal érdekesebb lenne, hogy a biztos vagy a bizottság tette bármely próbálkozást arra, hogy egy időben önök leülhessenek az OLAF főigazgatójával, hogy megbeszélhessék ezeket a problémákat, és ezt a nem annyira kellemes helyzetet feloldják. A következő, a hármas kérdésem. Ami miatt az egész tevékenység jelentést oly sok megjegyzéssel fűszerezik, nos, e, van, van egy bekezdés ezek között, a megjegyzések között a 64-es, amelyben konkrétan azt jelenti, hogy aggodalommal figyelik, hogy a pénzügyi határértéket szabályoz, hat, húztak meg a strukturális alapoknál és egyéb alapfelhasználás vizsgálatánál. Tudnak-e arról, hogy például mondjuk a vámhatóságoknál, ahol egymilliós határ alatti eseteket nem vizsgálnak ki, tehát vagy 500 ezer a szociális alapoknál, a kohéziós alapoknál 1 millió alatt. Tehát van-e olyan ügy, eset, amely a tudományosokra jutott, amire amire, ami, aminél a vizsgálatot az OLAF a e határérték miatt nem indított vizsgálatot, pedig alap lett volna rá. Köszönöm szépen. Äh, Köszönöm szépen, Jens Geier a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok hogy ma délelőtt lehetőségünk van beszélni ezen fontos kérdésekről, hiszen nem egyszerű ez az ügy, és nem olyasmi, amit csak úgy mellékesen el tudunk intézni. Az OLAF a legfőbb eszközünk a csalás elleni küzdelem területén az Európai Unióban. És az OLAF munkájának értékeléséhez az egyetlen eszközünk szinte a az éves jelentésekben áll, ebből kiderülnek a sikerek és a kudarcok is. Éppen ezért a felügyelőbizottság munkája központi jelentőségű kérdés. Legtöbben eh, nem vagyunk jogászok, elsősorban politikai értelemben értékeljük az OLAF munkáját, de mi az OLAF munkájának jogszerűségét illeti természetesen szakemberek véleményére kell támaszkodnunk. Ahhoz, hogy az OLAF továbbra is független módon működjön, a felügyelőbizottság munkája kulcsfontosságú. Az éves jelentésben különböző problémák merülnek fel, amelyeket a felügyelőbizottság az együttműködésben megállapít, és eljött, fontos megállapítani azt, hogy éppen azért, mert a felügyelőbizottságnak oly fontos szerepe van, főként abban, hogy mi értékelni tudjuk az OLAF munkáját, nagyon fontosnak tartjuk, hogy az OLAF felügyelőbizottsága szabadon végezhesse munkáját. A fő kérdés itt az, hogy milyen jelentések állnak a felügyelőbizottság rendelkezésére, megkapja-e a kért dokumentumokat. És eh, ebben a kontextusban az a tény, hogy a felügyelőbizottság eh, csak eh, úgymond cenzúrázott dokumentumokat kap. Herbert Bösch bemutatott egyszer itt a szakbizottságban egy ilyen oldalt, amely inkább olvashatatlan volt, mint olvasható. Hát elég nehéz válik a felügyelőbizottság helyzete, hogyha olvashatatlan dokumentumokat kap. Tegnap nagyon figyelmesen hallgattam a biztost, aki elmondta, hogy elkezdett egyfajta közvető, közvetítő szerepet játszani a két intézmény között. Én ezt el is várom tőle, ezt a szerepvállalást. A kérdésem a felügyelőbizottsághoz a következő. Önök úgy látják-e, hogy javult az együttműködés? Nem azt kérdezem, hogy ideális-e az együttműködés. Úgy gondolom, hogy egy ellenőrző grémium és egy ellenőrzött grémium közötti együttműködés sohasem lehet ideális. De érdekelne, hogy a panaszok terén, amelyeket ugye már többször is megvitattunk itt a szakbizottságban, van egy javulás. A másik kérdés, amelyet fontosnak tartok, a személyzet kérdése. Az OLAF központi szerepet játszik az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében. És az OLAF Éppen ezért egy olyan területen tevékenykedik, ahol nem csak arról van szó, hogy az európai adófizetők pénzét kell megőrizni, megóvni, hanem az Európai Unió legitimitása és a hitelességünk a csalás elleni küzdelemben. Ezek is kockán forognak. Ezért Üdvözöltem, hogy az Olaf főigazgatója eleget tett kérésünknek, és a vizsgálatok számára több munkatársat bocsátott rendelkezésre. Emellett azonban problematikusnak tartom, hogy a felügyelő bizottság munkatársait is bevonta ebbe. Így tehát az OLAF felügyelő bizottságának munkája nem volt feltétlenül biztosított. Hogyha az Olafnak több munkatársra van szüksége, akkor nekünk politikai szinten gondoskodnunk kell arról, hogy ez megoldódjon, és akkor elsősorban az ügynökséghez kell fordulnunk, és a bizottsághoz is természetesen, és a költségvetési tárgyalások alkalmával oda tudunk hatni, hogy az Európai Bizottság az Olafnak több munkatársat állítson rendelkezésre. A harmadik dolog, amelyről beszélni szeretnék, a határidő. Nem szeretném újra elmondani, vagy elismételni Stász kolléga kérdését, úgy gondolom ez egy központi jelentőségű kérdés, és tulajdonképpen én is fel, feljegyeztem magamnak ugyanezt. De nem gondolják-e azt, hogy problematikus, hogy miközben az Olaf általában öt napot kap egy dosszié feldolgozására, és ugye nagyon részletes információkat kaptunk arról, hogy az információ csere hogyan zajlik, de ebben az esetben ez nem történt meg megfelelően, és éppen ezért az egész vizsgálat jogszerűsége kicsit megkérdőjelezhetővé válik. Megértettem, és nagyon komolyan is veszem azt a tényt, hogy az Olafnak kérdései vannak különböző tevékenységek jogalapjával kapcsolatosan, de ha jól értettem, Bárt nagyon világosan feltette ugyanezt a kérdést, még ha öt nap, az ötnapos határidőt betartották volna, akkor sem lehetett volna kétséget kizáróan tisztázni az Olaf eljárásának jogszerűségét, hiszen az Olaftól is mi is azt a választ kapjuk általában, hogy ez csak egy csak bírósági úton tisztázható végérvényesen. A biztos úr is tegnap ugyanezt az álláspontot képviselte, és én is a frakciómban az eljárás kezdete óta ugyanezt mondom. Egy bírónak kell döntenie az ilyen jellegű kérdésekről, hogyha feltesszük azokat, és úgy gondolom, ezeket fel kell tenni. Hogyha itt hibák merülnek fel, és a felügyelőbizottság ezt ugye nem teheti meg, sem szakmai, sem politikai szempontból, de hogy ezeket a kérdéseket tisztázni kell lesz számomra nem kérdéses, és nem tudom, mennyiben segíti az eljárás átláthatóságát és az Európai Unió csalás elleni küzdelmének sikerét, hogyha a jogszerűséggel kapcsolatos kérdéseket nem tesszük fel, hanem a bizottság tagjai előre megválaszolják azokat. És akkor kérdés még az, hogy a tegnap óta rendelkezésre álló munkadokumentum akkor milyen szerepet tölt be. Nagyon szépen köszönjük. Piper kolléga, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Egyetlen egy kérdésem van. Teljesen világos a korrupció és a csalás témakörében. Minden kétséget ki kell zárni azzal kapcsolatosan, hogy esetleg nem jogszerűek az elindított eljárások. Az éves jelentésben most olyan dolgok merültek fel, amelyek arra utalnak, hogy különböző ügyekben nem volt megfelelő jogalap. A kérdésem a következőkre vonatkozik. Ugye az Európai Bizottság a szerződések őre. Milyen volt az együttműködés a felügyelőbizottság és az Európai Bizottság között? Az OLAF, ugye, a bizottság alá tartozó ügynökség, átlátható volt az együttműködés, voltak-e rendszeres egyeztetések? Volt-e hajlandóság arra, hogy a felügyelőbizottság által felmutatott problémákat kezeljék is? Köszönöm. Köszönjük szépen. Azt javasolnám, hogy most hallgassuk meg a válaszokat a feltett kérdésekre, máskülönben túl sok kérdés gyűlik össze. Szavame úr, Greszle asszony, Szkilekákis képviselő és Andreasen asszony következik még. Parancsoljon. Nem tudom, elnök úr. Lehet, hogy Gressle asszony egyik kérdését nem sikerült még teljesen megválaszolni. Miért nem fordultunk az ügyészséghez a jelentés eredményeivel kapcsolatosan? Saját szabályainkat, szabályainkat tartottuk be. Először is elkészítettük a jelentést, és mivel hát nem vagyunk tévedhetetlenek, a főigazgatónak megküldtük a jelentést, értékelés, egy kicsit későn érkezett az ő válasza, ebből azt a, ö, aztán azt ö, a következtetést vontuk le, hogy egy rövidített jelentést elküldünk a stakeholdereknek, kivonva abból a személyes adatokat, és sok-sok héttel ezelőtt a parlamentnek is elküldtük ezt a rövidített változatot. És talán ez válasz, legalábbis részben, a képviselő úr kérdésére is. Ugye az Európai Bizottság a szerződések őre, ahogyan el is hangzott, és itt az legális-illegális kérdésfelvetést én nem így fogalmaznám meg, hiszen a szigasságügyben ezt azért így nem szokták megfogalmazni. De hogyha az emberjogi bíróság úgy határozott, ahogyan, akkor mi úgy látjuk, hogy a szerződések őrének kell itt tennie valamit ezen a téren, és ezen a téren nem történt semmi. És ami a biztos urat illeti, legutóbb sokat hallhattunk a részéről arról, hogy szükség van a reformra, és azt nem szabad elodázni, és így tovább. És még egy dolgot hozzá kell fűznöm, hiszen az egyik képviselő azt mondta, hogy aztán rátérhetünk majd a komolyabb kérdésekre. Hát elnök úr, hogyha az emberi jogok védelméről beszélünk az Európai Unióban, nos, én alig ha tudok elképzelni ennél fontosabb kérdést. És hogy egy esetben, és persze nagyon jól emlékszem az Olaf létrehozására is, ahol kialakult egyfajta feszültség, és erre számítani is lehetett, tehát kialakult egyfajta feszültség a főigazgató és a felügyelőbizottság között, és hogyha visszaemlékezünk erre a szakaszra, erre az időszakra, akkor világos, hogy ez egy egyedi eset volt, példátlan eset, hogy a bizottság elnöke egy biztos lemondásra kényszerít, akkor az OLAF függetlensége és a felügyelőbizottság függetlensége mindenek előtt azt hivatott megvizsgálni, hogy a függetlenség kérdésében tehát itt mi történik. Éppen ezért fogalmaztuk meg ezt az éves jelentést. Újra és újra belebotlom abba a kérdésbe is, hogy lehet-e egyes esetekben vizsgálódni, illetve csak rendszer szintű válaszokat kellene találni, hát hogy rendszer szintű válaszhoz, válaszhoz hogyan juthatunk, hogyha nem vizsgálunk egyedi eseteket, csak számok alapján? Hát én nem gondolom, hogy ezt így meg lehet oldani. Úgy gondolom, a felügyelő bizottságnak egyébként saját magának kell eldönteni, hogy mely ügyekkel akar foglalkozni, és melyekkel nem. Egyébként az Olaf információszolgáltatási hajlandóságának mérsékelt volt miatt sokszor a parlamentnek sem tudunk válaszokat adni a feltett kérdésre. Úgy gondolom, meg kellene nézni, hogy mely ügyeket sikerült lezárni, mely ügyeket nyitottunk meg. Különböző számokat látunk az Olaf esetében 2012 vonatkozásában, Kétszer-háromszor kértük a vonatkozó információkat, továbbra sem kaptuk meg őket, de hatalmas különbségek vannak a számok között, a megnyitott vizsgálatok és a lezárt vizsgálatok között. Hatalmas a különbség, mint ahogyan mondtam, 2012 vonatkozásában. Persze érdekes kérdés volna, vagy érdekes lenne a választ tudni arra a kérdésre, hogy miért nyitottak meg bizonyos ügyeket, és hogyan zárták le azokat. Aztán volt egy további kérdés is. A jelentéstevőnk is elmondta, hogy mi csak a bíróságok ítélkezési gyakorlatát követhetjük, hiszen mi magunk nem vagyunk bíróság is. Igen, csak meglepett bennünket, hogy az Európai Bíróság Fransébik ügyben hozott határozatát az Olaf egyszerűen semmibe veszi. Hát én ilyet még nem tapasztaltam. Itt volt ez az ügy, született egy döntés ezzel kapcsolatosan, és nekem az az érzésem, sőt, szilárd meggyőződésem, hogy egy európai intézménynek igenis követnie kell az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát, mert máskülönben ezt a jogi közösséget fel is, osz, fel, fel is bonthatjuk, meg is szüntethetjük. A dokumentumokat megkapták a főtitkárságunktól arra vonatkozóan, hogy mi is történt is pontosan. Egy utolsó dolog, a reformtervezetükben, az Olafra vonatkozó reformtervezetükben benne áll, hogy szeretnék, hogy ezt az alapjogi aspektust a jövőben még inkább domborítsuk ki. Hát, tisztelt Hölgyeim és uraim, milyen forrásokkal tegyük ezt? Milyen munkatársakkal, milyen erőforrásokkal? Önöknek, jogalkotóknak gondoskodniuk kell arról, hogy választ kapjunk erre a kérdésre és örömmel láttam, hogy az idei költségvetésre vonatkozóan volt egy módosítási indítvány a parlament részéről és a júri szakbizottság részéről, hogy kettővel több munkatársat kellett volna kapnunk. A gyorsított tárgyalások alkalmával azonban a 2013-as költségvetés kaptán eltűnt újra ez a két álláshely sok feladatot ránk ruházhatnak, és mi hajlandók vagyunk sokat dolgozni, de hát csodát mi sem tehetünk. Ezt világosan szeretném elmondani önöknek, mint költségvetési autoritásnak. És Stász elnöknek mondom, hát mi nem igazán tapasztaljuk a támogatást felügyelőbizottságként. Örülnénk, hogyha nagyobb támogatást kapnánk a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Thank you, Mr. President. I want to continue on this question on the risk. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor folytatom a forrásokkal kapcsolatos kérdést. Ahogy jelezték, ezt a munkát mi önkéntesen részidőben kvázi végezzük, és az információhoz való hozzáférés, nos, ugye a titkárság kapja meg először ezt a korlátozott lehetőséget, és azon keresztül a felügyelőbizottság tagjai. Ebben a kontextusban éppen ezért létfontosságú, hogy ahhoz a feladatunkat a jogszabályok vagy az előírások értelmében a 1073 per 99-es rendelet értelmében elvégezzük, ez a fajta hozzáférés alapvetően fontos. Az OLAF főigazgatója a szabályok érült a kinevező hatóság. Tehát ő nevezi ki a felügyelőbizottság titkárságának tagjait és a bizottság tagjait. Ez az is, azt is jelenti, hogy ki is vehet, illetve átrakhat más feladatkörökre az Olafon belül. Ez elméletben kicsit sérülékenyé tesz minket a függetlenségünk sérül, és kiszolgáltatottá válunk, hiszen a felügyelőbizottság tényszerűen dönt a forrásaink fölött. Ami szükségszerűen nem kell, hogy probléma legyen, hiszen együttműködés is van mindkét fél részéről, amivel biztosíthatjuk, hogy mindent megkapunk a munkánk elvégzéséhez. Én viszonylag új tagja vagyok a felügyelőbizottságnak, és egy kicsit abszurdnak tartom, hogy még az együttműködése való együttműködés hiányzik, van még tehát tere a fejlődésnek. Hogy profánul fogalmazzam, a titkárság alkalmazott rotáció tapasztalható körében tárgyaltunk együtt a biztos, erről a biztossal a biztos minket az emberi erőforrás igazgatóhoz irányított minket az Európai Bizottságon belül, ami meglepett, megmondjuk. De ez tulajdonképpen a második dolog is már, hogy tényleg az elmúlt plenárison hosszasan tárgyaltunk szemet a biztossal, és azt mondhatom most, hogy ugyan hát nem mondhatom azt, hogy javultak volna a dolgok, de legalább megvolt a kezdeményezés a biztos részéről. Az Olaf főtitkára a felügyelőbizottság tagja. Néha nehéz különbséget tenni, hogy most mikor van az Olaf és mikor a, a bizottság, mert néha ugyanaz a személy képviseli őket, még akkor is, amikor arról van szó, hogy a bizottság a szerződések őre. Úgy gondolom, hogy ezen is lehetne változtatni. Tulajdonképpen szisztematikus problémaként ez a legnagyobb. Nem akarunk operatívak lenni. Mi nem az operatív vezetést akarjuk, ezt abszolút, sőt, abszolút nem akarjuk. Egyszerűen csak hozzá szeretnénk férni szükség szerint. De nekünk kell meghatározni, hogy mikor, viszont a, tehát a, a felügyelőbizottság határozhassa meg, hogy melyik aktához. Köszönöm szépen, Pinyó asszony kér szót. Peut-être trois précisions par rapport à la première Három dolgot szeretnék pontosítani az első kérdéssel kapcsolatosan. Az eljárás hogyan érvényesül akkor, amikor a nemzeti joghatóságoknak történik az átadása egy ügynek. Szóval a véleménye a felügyelő bizottságnak nem kötelező erejű, a 13-as cikk rendelkezik eként, tehát kogens, kötelező érvénye az FB vélemények nincs, az Olaf nem köteles azt betartani. Na most mindez természetesen kiegészíteni a következővel. Nevezetesen az FB nem szabad, hogy beavatkozzon a folyamatban lévő ügyekben, ez teljesen világos jogszerűség szempontjából. Éppen ezért az FB csak akkor kapja meg az adott ügyeket, amikor már elkészült az Olafnak a végső jelentése, a záró jelentése. Ez egy nagyon fontos szempont véleményem szerint. Nos, ezen felül azon ügyeket ellenőrizzük, amelyekkel kapcsolatosan az Olaf véleményezte azt, hogy azok erre valóak. Tehát e tekintetben a jogszabályok továbbfejlesztendők, és például jelenleg nincsen lehetőségünk arra, hogy FB-ként akár az Európai Bírósághoz forduljunk, sem az elsőfokúhoz, sem az Európai Közösség, mármint az Európai Unió közösségének a bíróságához. Nagyon fontos szempontok ezek. Ezen felül az Európai Bizottsággal kapcsolatosan szeretném a következőket jelezni. 2012-ig azok az információk, amelyek az FB kapott, olyan információk voltak, amelyek tekintetében az Európai Bizottság saját maga is úgy látta, hogy ezek továbbadandóak, átadandóak. Azaz, az FB hozzáfért egy sor információhoz, de egy olyan jogi eljárásnak a keretében, amelyet az Európai Bizottság támogatott, különösen akkor, amikor az Európai Számvevőszék jelentésére reagált 2011-ben, és ezáltal megjelölte az Európai Bizottság, hogy ez egy megfelelő eljárás, ezért gondoltuk azt, hogy ez az eljárás valamennyi része szereplőnek a véleményének megfelel. Úgy tűnik, hogy azóta azonban változás következett be a véleményekben, ami pedig a prioritásokat illeti, tehát és a pénzügyi küszöbb értékeket, úgy, ahogy az a jelentésünkben is szerepel, valóban a küszöbb érték egy nagyon fontos kérdés, ugyanis előfordulhatnak olyan ügyek, amelyekben komolyak, komolynak tűnnek a szabálytalansági vélelmek, és ugyanakkor olyan összegszerű tétekről van szó, amelyek alább, alacsonyabbak, mint amelyekre a jogszabály ö, szól amelyekről a jogszabály szól. És éppen ezért, mint hogy fontosnak tartjuk ezt a kérdést, egy jelentést tevőt neveztünk ki azért, hogy vizsgálja meg, hogyan illeszkednek egymáshoz a különböző szempontok. Akkor, amikor az az ügyeknek a kezdeményezési történik, illetve a lefolytatása vizsgálatnak, az hogyan függ össze, milyen kapcsolatban van ezen küszöbértekekkel. Ezen felül a tavalyi évben egy sor statisztikához is hozzáfértünk, ezeket megvizsgáltuk, és ennek alapján az idei évben ismételten kezdeményeztük azt, hogy hozzáférhessünk a, azon véleményekhez, amelyeket az ISRU egység készít, ez egy kulcsfontosságú ugye, egység, és ez teszi meg lehetővé, hogy jobban lájásunk azon ügyekre, amelyeket megnyitottak, illetve azokra, amelyeket nem nyitottak meg. Ezt a kérdést feltettük, és já, várjuk a következő három hónapban, hogy bekapjuk a választ. A következő kollega, uh, Érik, kollega, köszönöm szépen. A kérdésemet először vissza akartam vonni, de 45 másodperc elég. Ön fel két kérdést Pinyó asszonynak, elnök úr, ezt kell megismételjem. Annak ellenére, hogy figyeltem, nem kaptam még választ. Első kérdés. Rosszabbodott-e a helyzet? Balcsétis úrnak való válaszával azt mondta, hogy 2012-ig a felügyeletet elláthatták, és akkor személyi változásra került sor. Kérem elemezzem, mi történt, milyen helycseréről beszélt, és ami fontosabb, a kettes, nem hallottam még választ arra a kérdésre, amit az elnök tett fel. A következő. Gondolja el, hogy módszertani, szisz, vagy szisztematikus jellegű a probléma, amiről beszél vagy pedig csak mm, véletlenszerűen merül fel különböző pontokon. Ezt meg kell ér- tudnunk ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik. Köszönöm. Yeah. Thank you very much. Uh, Frau Gressle. Uh, Gressle asszony. Köszönöm szépen. Azért kértem szót, mert Gájer kollega megszólított. Egy olyan történet ez, a Dáli eseten túlmenően, ami hosszú és nehézkes, mindenféle eh, trükkök, eltusolások, eh, eh, félrebeszélések, és tulajdonképpen mindenki benne volt ebben, bár sokan megjegyezték, hogy hiba volt. Tegnap sokkoló hírt kaptam, mégpedig, hogy az illetékes Olaf biztos a felügyelő bizottság jelentését nem kapta meg. Nos, ez számomra meglepő volt. Mert mi van ebben a dokumentumban, a munkadokumentumban? A legutóbbi ülésen ugye tudomásomra jutott, hogy végre megkaptuk a, a jelentést, de nem olvastuk, úgyhogy egy rövidített verziót csináltam belőle, lefordítottam azt, ami, van belőle, ami benne állt. Jogilag releváns és büntető jogilag releváns vádak, megállapítások. Igyekeztem pontos lenni, 23 pontban sorolják ezeket fel, és aztán megpróbáltam az európai jogot bemutatni, hogy mi a jogalap. Ehhez végül pedig a máltai belga jog elemzését követően megpróbáltam, meg a portugál jogot, és sok munka volt, elismerem, de megpróbáltam megállapítani, hogy hogy milyen büntetőjogilag releváns vádak vannak itt, mert ugye mi ezekről beszélünk nem fenntartásokról, aggodalmakról, a bíróság el kell, hogy végezze a munkáját. A Dáli eset Luxemburgban először is két millió euróról szól, és ennyibe kerül. Szerintem az adófizetőink még nagyon sokat fognak ezért fizetni, és nem én vagyok, nem gondolom, hogy ez az utolsó olyan vád, aminek pénzügyi kihatásai lennek. Máltán Dáli egyik barátja ellen szó folyik eljárás. Ha utána kellene ennek is számolnom, hát Nos, minden esetre ez, a, ez is egy olyan elem, ami folyamatosan munkát ad nekünk is. Tehát nem azt mondom, hogy először is kötelezettség ezeket tudomásul venni, és ezeket a kérdéseket, ugye azt mondták tegnap, hogy európai intézményként ne várjuk el, hogy egyszerűen alkalmazni kell lehet a jogot, hanem nem kell tartanunk magunkat a jogsértéshez. De én szerintem igenis, jogsértésről van szó. És ezek a jogsértések, hogyha ezeket nem fedik fel, akkor ez a stratégia része. És ez már a luxemburgi eljárás során is nyilvánvalóvá vált. Nagyon sajnálom, az Európai Unió ne legyen egy olyan, egyez, olyan szervezet, amely az európai jogot sérti, és olyan szervezeteket, amelyeknek feladata ezeknek a feltárása nehéz helyzetbe hoz például az Olafot. Éppen ezért csináltam meg ezt, nyújtottam be ezt a munkadokumentumot, és kérdem, mondják el, hogy mi az, ami nem helyes benne. Köszönöm. Azt javaslom most, hogy legyünk jó, tehát legyen szervezett a munkánk. Keszler úrnak adom meg a szót, aztán Szilakák, de előtte Szilakákis, Andreakis és Márcsitis kollégák. Szkülakákis úr először. Thank you, Mr. President. Uh, this is a strange situation. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon furcsa helyzet alakult ki, mert az Olaf bizottságának éves jelentését és a Dali ügyet is egyszerre tárgyaljuk, úgy tűnik. Az a benyomásom, hogy a Dali ügy rányomja bélyegét bármit is teszünk manapság. Az egész munkánkra rányomja bélyegét. Tehát kezdjük először is az Olaffal. Mi az Olaf lényege? Az elmúlt tíz évben az Olaf korlátozott számú ügyet továbbított a tagállamok felé, hogy kezeljék azokat, 600 valamennyi ezek száma. Ebből fele nem vezetett sehová, nem történt semmi, nem indult eljárás, és a felüknél valamiféle eljárás elindult. Hogyha ezt megnézzük, akkor ez jól mutatja, hogy az európai tagállamokban hogyan kezelik a pénzeket. Ugyanakkor az Olaf mag, saját kezdeményezésből szinte egyáltalán nem indít vizsgálódást, csak is a névtelen bejelentőkre támaszkodik, tehát nincs semmiféle stratégiai csalás elleni terv, amelyet az Olaf végrehajtana. És én a felügyelő bizottságnak azt szeretném, azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mit gondol erről a krónikus hatékonyság, krónikusan alacsony hatékonyságról, és arról, hogy nincs stratégiája az Olafnak a csalás elleni küzdelemre vonatkozóan látszólag. Aztán, ami a Dali ügyet életé, hogyha úgy döntünk, hogy foglalkozunk ezzel az ügyel, és úgy tűnik ez elkerülhetetlen, akkor ezt megfelelően kell tennünk. Nem kezelhetjük a Dali ügyet úgy, hogy egy kis morzsáját megvitatjuk minden egyes alkalommal, amikor egy másik ügyről folytatunk vitát. A Dali ügyben egyébként újabb és újabb fejlemények történnek. Tegnap azt olvastam, hogy a Digi Sanko főigazgatója Desztori asszony, aki az eredeti Olaf nyomozásban, a nyomozás korai szakaszában júliusban azt mondta, hogy a snusszal kapcsolatosan létező tervet Nevezetesen, hogy a tilalmat kibővítsék más hasonló dohánytermékekre is, összevetendő egy e-maillel, ami, amelyet elküldött valakinek, mi szerint ezek a szóban forgó dohánytermékek már nincsenek betiltva. Tehát ez egy új e-mail, amelyre tegnap derült fény. Szeptember 7-i keltezésű Ezzel mindjárt be is fejezem. Tehát csak azt akartam érzékeltetni, hogy egy olyan ügyben, amikor folyamatosan új tények merülnek, kerülnek napvilágra, akkor fontos, hogy ezzel külön foglalkozzunk, tehát foglalkozzunk a Dali ügyjel konkrétan, vagy ha ezt nem tesszük, akkor ez beárnyékolja majd az egész munkánkat. Mindig függ, foglalkozunk ilyen-olyan ügyekkel, és közben járulékosan újra és újra beszélünk a Dali ügyről is. Bármit is teszünk, mindig a Dali ügyjel foglalkozunk. Hát akkor foglalkozzunk konkrétan a Dali ügyjel. Mert ha ezt nem tesszük, akkor tönkre megy benne az Olaf, ugyanis folyamatosan az Olaf hitele romlik, és a végén senki sem fog már bízni az Olafban. Ha így folytatjuk, öt évbe telik majd, hogy az Olaf hitelét helyreállítsuk. Tehát foglalkozzunk végre ezzel az ügyjel, találjunk megoldást, de ne tegyük tönkre az Olafot a folyamat során. Köszönöm szépen, Andrázen kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hadd mondjam el, sohasem bíztam az Olaf függetlenségében, hiszen az Olaf az Európai Bizottság alá tartozik, és én nem gondolom, hogy a felügyelőbizottság léte megoldaná ezt a problémát. Úgy hiszem, a Dali ügy és az, amiről ma beszélünk, nagyon jól példázza ezt a tényt. Úgy érzem, hogy vagy én nem értem, hogy mi is a feladata pontosan a felügyelőbizottságnak, vagy talán ők értelmezik rosszul a saját szerepüket. Én úgy hittem eddig, hogy ez a felügyelőbizottság az eljárásokat vizsgálja felül, és azt, hogy az Olaf a szabályokon belül mennyire működik jól vagy rosszul. De amikor azt hallom, hogy a felügyelőbizottság azt panaszolja, hogy nem kapott elég ügyet elég információt a Dali ügyel kapcsolatosan, illetve nem volt elég ideje véleményt alkotni arról, hogy bírósághoz kell-e fordulni ebben az ügyben, avagy sem, akkor úgy látom, hogy egyfajta összeférhetetlenség áll fenn. Nagyon komoly összeférhetetlenség. Úgy gondolom, hogy az Olaf kompetenciája megítélni azt, hogy egy vizsgálat után megküldik-e a nemzeti egy adott nemzeti bíróságnak az ügyet, avagy sem. Hogyha a felügyelőbizottság beavatkozik, akkor azt hiszem nem világosak a kompetenciák, és egy állóháború alakul ki. Abból, amit ma hallottam, azt szűrtem le, hogy egy félreértés uralkodik. Végeredményben azt gondolom, a bíróság dönti el, hogy foglalkozik-e az ügyel, vagy sem, és itt a szakbizottságban is nagyon óvatosnak kell lennünk, mert mi is kicsit úgy lépünk fel, mint egy bíróság. Még a felügyelőbizottságban is páran elmondták, hogy attól tartanak, hogy Dali egykori biztos emberi jogait megsértették. Én feltennék egy kérdést a szakbizottságnak is, és a felügyelőbizottságnak is. Dali bármely bíróság előtt, bármely bíróság, bírósághoz fordult-e abban az ügyben, hogy sérültek emberi jogai. Hiszen ő, elsősorban ő az, aki ezt a panaszt megteheti. Nem gondolom, hogy mi illetékesek lennénk-e megítélni azt, hogy az ő emberi jogai sérültek, vagy sem. Ez a szakbizottság volt az első, amely emberi jogokat sértett, amikor megengedte, hogy az egyik fél, amely a Dali ügyben érintett, eljöjjön ide és elmondja álláspontját, és Dali egykori biztosnak nem adtuk meg ezt a lehetőséget. Én azt mondanám, térjünk vissza eredeti feladatunkhoz, végezzük a munkánkat, ez pedig nem más, mint hogy megnézzük az OLAF felügyelőbizottságának éves jelentését, és megnézzük, milyen eljárásbeli hibák történtek. De a mi feladatunk nem abban áll, hogy megítéljük, hogy az emberi jogok sérültek-e, nem a feladatunk, hogy megítélni azt, hogy a vizsgálódáshoz elég információnk van-e, vagy sem. Mi jóváhagytuk a főigazgató kinevezését, és meg kell adnunk a főigazgatónak az autoritást ebben az ügyben. Beleegyeztünk a felügyelőbizottság kijelölésébe, és fontos, hogy hagyjuk, hogy végezzék feladatukat. Nekünk az eljárásbeli kérdéseket kell tisztáznunk, és a szabályokat, amelyeket nekik be kell tartaniuk. Semmi más feladatunk nincs ezen a téren. Attól a ponttól kezdve, hogy mi ítélkezni kezdünk egy bizonyos ügyben, úgy gondolom, eh, hogy több kárt okozunk az egész, az olasz szerepkörével kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bácsi Tiszúr következik, utána meghallgatjuk a válaszokat, és utána majd megadom Keszler úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy az emberi, emberi jogok megsértésének kérdése nagyon is fontos. Nem ennek az ellenkezőjét mondtam, de úgy gondolom, hogy vannak még nagyobb horderejű kérdések itt, főként a csalásra gondolok is egy olyan rendszerre is, amely nem működik jól, amelyen belül nem lehet megfelelően munkát végezni. Először is azt javasolnám, hogy végezzünk vizsgálatot, hiszen elfogadhatatlan, hogy illetve nem lehet elvárni azt, hogy egy intézmény mindenkitől független legyen. Ugye tudjuk, az Olaf az Európai Bizottság alá tartozik, és ez nagyon is logikus az én szememben. Emellett az Olaf főigazgatója főigazgatójával kapcsolatosan mi jóváhagyásunkat adtuk, szavaztunk erről, de hát Kessler úr munkaadója elsősorban az Európai Bizottság, és Kessler úrnak van egy szerződése is a felügyelő bizottsággal. Ezt az eljárást szerintem meg kell változtatni. Az Európai Bizottság illetékes tehát meghatározni Kessler úr feladatkörét, ezt kell tisztázni elsősorban. Úgy gondolom, hogy a ma felmerült kérdések nagy részét az Európai Bizottságnak kellene feltenni közvetlenül, mégpedig ezen belül is a biztosnak neki kell elmondani, hogy az együttműködést hogy látja, hogy rendben volt-e az együttműködés véleménye szerint, sérültek-e az eljárásbeli szabályok egy vizsgálat alkalmával, és így tovább. Éppen ezért azt javasolnám, hogy ezeket a kérdéseket közvetlenül továbbítsuk a csalás elleni küzdelem ügyében életékes biztosnak. Köszönöm szépen. Vielen Nagyon szépen köszönöm. Akkor most a felügyelőbizottság tagjait szeretném megkérni, hogy a felmerült kérdéseket válaszolják meg. Szalame úr utalt arra, hogy kezdetben én is tettem fel kérdéseket, hálás lennék, ha az én kérdéseimre is válaszolnának. Ki válaszol? Pinyó asszony, és utána majd az úr. Oui, Madame Pignon, s'il vous plaît. Merci. Euh, sur la question, euh, une des premières questions. Az egyik első kérdés arra vonatkozott, hogy a felügyelőbizottság, az FB és az OLAF között milyen kapcsolat létezik, és hogy nehézségekkel szembesülünk, szembesülvén ezek alkalmi, vagy pedig strukturális nehézségek. Hát a válaszom az, hogy strukturális gondjaink vannak, voltak 2012-ben, főként a tekintetben, hogy megkérdőjelezték az FBA, a Felügyelő Bizottságnak a kompetenciáját. Azt igényelte az FB ugyanis, hogy hozzáférhessünk azon ügyekhez, amelyeket a bíróságoknak, a joghatásoknak átadtak. Amikor az alapvető jogoknak a felügyeletére van szó, akkor szükséges az, hogy hozzáférjünk a kell információkhoz, ha ez nem biztosított, akkor rendszerhiba van, és nem konjunkturális hiányosságról, ahogy ezt már megfogalmaztuk a korábbiakban. Ezen kívül 2012 2002. januárjában álltunk fel, és akkor, amikor funkcióba léptünk, azt láttuk, hogy be, megváltoztak a dolgok, és a, összevettettük a korábbi gyakorlatot, a jelenlegi, vagy az utána elinduló gyakorlatot, és ezzel kapcsolatosan következtetéseket fogalmaztuk meg, összefoglaltuk a főigazgató számára, hogy milyen helyzeteket, anomáliákat észleltünk, és ö, ezen változásokat tehát nyugtáztuk, és, és ezekkel kapcsolatosan tettünk fel kérdéseket, várjuk a válaszokat. Felmerült egy további kérdés, az OLAF tevékenységi jelentésével kapcsolatosan, illetve azzal, hogy mennyire hatékony az OLAF fellépése, munkája, és mennyire eredményes az. Véleményünk szerint rendkívül fontos, hogy mérjük az Olafnak a hatékonyságát, és nem csak tevékenységi mutatókból induljunk ki ehhez. Egy olyan mutatórendszerrel van szükség, amely ugye vonatkozik arra, hogy milyen információkat kapunk, milyen értékelések történtek, milyen módon indulnak az ügyek, nyitják meg azokat, mennyi az ügyintézésnek az időtartama, és nagyon fontos az, hogy ezen felül lássuk azt is, hogy milyen eredményességgel jár mindezen fellépés. Ha ez megadatik, akkor az Európai Uniós intézmények valódi teljesítményi mutatókkal tudnak majd rendelkezni, és nem csak administratív mutatókkal. Ez tehát a szándéka vezérel minket, akkor, amikor erre teszünk javaslatot kollégáinkkal, és a kérdés az, ugye, hogy hogyan tudjuk ennek alapján a kellő erőforrásainkkal megvizsgálni az ilyen mutatókat és adatokat. Yeah, to Point, yeah. okay. To complement that we... Parancsoljon. Köszönöm szépen, csak kiegészítésképpen mondanám, hogy a hatékonyság vagy hatékonyság hiánya ügyében a felügyelő bizottságon belül szeretnénk ezt közelebbről megvizsgálni. Ezt az OLAF előzetes költségvetés tervezete kapcsán már megtettük, ehhez kapcsolódik a politikai prioritások kérdése is, valamint a nem jóváhagyott ügyek kérdés, ami egy sürgősen rendezendő kérdés. A Nemzeti Igazságszolgáltató, Igazságszolgáltatásnak továbbadott információk kapcsán a felügyelő bizottságot tájékoztatni kell az ügyben, és hát van itt egy régi probléma, az Olaf ügyek nem voltak feltétlenül sikeresek, nem zárultak feltétlenül eredménnyel a nemzetállami bíróságok előtt, éppen ezért a felügyelő bizottság ezt meg kívánná vizsgálni, illetve meg kellene nézni, hogy van-e rendszer szintű probléma a vizsgálati eljárások végrehajtásában. Ezért a felügyelő bizottság tehát az eljárásokat vizsgálná, és ezáltal áttételesen a hatékonyságot is. És még egyszer tisztázni szeretném, 2012 elején, amikor az új főigazgató átvette posztját és felelt az új felügyelő bizottság, a helyzet valóban sokkal rosszabbá vált, ami az információkhoz való hozzáférést illeti, lassanként javul ugyan a helyzet, de nem tudunk visszatérni az eredeti kiinduló ponthoz. És ami a felügyelő bizottság éves jelentésében felvetett kérdéseket illeti, ezek rendszer szintű gondok, különösen nagy probléma bizonyos vizsgálati eljárások jogi megalapozottsága, hiszen az európai jogszabályok a módszereket illetően némileg kevéssé egyértelműek. És itt véleménykülönbség is fennáll, amivel nagyon is tisztában vagyunk. Ez lenne tehát a rövid válaszom a kérdésre. Köszönjük szépen! Bös úr, parancsoljon még egyszer, szót kér. Két dolgot említenék. Azt hiszem Andrásen asszonynak fontos válaszolnom. Fransé bírósági ítélet betartása egy nagyon egyszerű kérdés. A felügyelőbizottság köteles az alapvető jogok és az eljárás kapcsolatos jogok betartását az érintett fél érdekeit szolgálva biztosítani, nagyon világos, hogy kinek mi a feladat ezen a téren, és a, a, végül is a főigazgató kezében van az, hogy a mi megállapításaink alapján leállítja az eljárást, vagy engedi tovább folyni. Ez a főigazgató kompetenciája egyértelműen, erről nincs vita, de világos, hogy a Dali ügyben itt hibással járt el az Olaf. Továbbá van egy nagy hiányosság, hogyha olyan bizottságot szeretnének, amely függetlenül végezni tudja a munkáját, akkor ez a függetlenség a munkatársak szintjén biztosítandó és a költségvetés területén. Hogyha a felügyelő bizottság személyzeti kérdésekben és költségvetési kérdésekben függ a vizsgálandó grémiumtól, akkor ez nem fog működni, ez a függetlenség. Éppen ezért a költségvetési hatóságnak be kell itt avatkoznia. Természetesen jó lett volna, hogy az Európai Bizottságnak lett volna kezdeményezése ezen a téren, én úgy tudom, ilyen nem volt. Lehet, hogy nem figyeltem oda kellőképpen, de én a bizottság részéről ez ügyben nem hallottam semmit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a válaszokat. Most pedig megadnám Kessler főigazgatónak a szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm a képviselőknek a kérdéseket, amelyeket elsősorban a felügyelőbizottságnak tettek föl, de ha nem tévedek, sok ezen kérdések közül nekem is szólt. És így megragadnám a lehetőséget, és megpróbálok tisztázni néhány félreértést, azáltal, hogy felsorolom a tényeket. Szeretném elmondani, hogy számunkra ez a tevékenységi jelentés, a felügyelőbizottság tevékenységi jelentése nagyon fontos. Fontosnak tartjuk azt nem csak azért, mert a mi felügyelő hatóságunk jelentése, hanem azért is, mert ennek az új felügyelőbizottságnak ez az első ilyen jellegű jelentése. Kressle asszony szót kért? Nem. Rendben, akkor folytatom. Ez tehát ennek az új felügyelőbizottságnak az első jelentése. És hogy kontextusukban lássuk a dolgokat, ez ugye fontos. Azt hiszem, azt hiszem Száváma képviselő vetette fel ennek fontosságát. Ez nem egy jelentéktelen dolog. Tavaly 2012-ben, februárban egy új felügyelőbizottság állt fel, öt új tag foglalt el posztját, nekik meg kellett ismerniük az Olafot, annak új szerepét, és emellett egymást is meg kellett ismerniük, meg kellett ismerkedniük a saját szerepkörükkel, ki kellett alakítaniuk álláspontjukat ezen szerepkörrel kapcsolatosan, és 2012. februárjában egy véletlen folytán, Bové úrnak mondom, tényleg véletlen volt, mert 2012. február 1-én hatályba léptek az Olafon belül az új vizsgálati szabályok, és egy teljesen új szervezeti struktúra alakult ki az Olafban, pontosan ekkor. Ez minden bizonyal nehézségeket okozott abban, hogy meg tudjuk érteni egymást, és együtt tudjunk működni kellően. Időre volt szükség, hogy megértsük, kinek mi a feladatköre. Egy olyan helyzet alakult ki, amelyet korábban 12 éven keresztül nem tapasztaltunk. Újonnan vették át szerepkörüket, így ezt meg kellett először ismerniük a felügyelőbizottsági tagoknak. Ez volt tehát a helyzet 2012-ben, és ez nehézségeket okozott abban, hogy megértsük egymást kellően. Mi persze megtettünk mindent ennek érdekében. Többször is munkacsoporti, közös munkacsoporti találkozókra tettünk javaslatot, hogy ezeket a problémákat közösen megvitassuk, Különösen az adatokhoz való hozzáférést szerettük volna strukturált módon megvitatni, állandó megoldást keretve, keresve tudják, hogy a felügyelőbizottság tagjai részmunkaidőben végzik ezt a munkát, csak havonta egyszer ülnek össze, tehát mi megpróbáltunk egy munkacsoportot létrehozni 2012 elején. Ezt a javaslatot nem fogadták el, utána tettünk egy további javaslatot, hogy az adatokhoz való hozzáférés ügyében egy elfogadott eljárást alakítsunk ki. Így tehát javaslat tervezetet terjesztettünk elő júniusban, megfontolásra továbbítottuk azt, és aztán végezetül szeptemberben sikerült megállapodnunk egymással. Most tehát szeptember óta van egy megállapodásunk, amelyet aláírt mind az OLAF, mind a felügyelőbizottság, arról, hogy milyen eljárás keretében lehet adatokhoz hozzáférni, az OLAF adataihoz és dossziéjaihoz. Mi szó szerint végrehajtjuk ezt a megállapodást? Ezt a megállapodást a mai vitában nem említették, de volt egy megállapodásunk. Tehát, hogyha van egy megállapodás, akkor azt hiszem, ez nem képezheti tárgyát, akkor nincs konfliktus, nem? Tehát 2012. szeptember óta ez életben van, és mi a megállapodásban lefektetett eljárást szó szerint ültetjük át a gyakorlatba, semmiféle értelmezésre nem kerül itt sor. Mi szó szerint végrehajtjuk ezt a megállapodást. A lényegi kérdés az adatokhoz való hozzáférésben a következő. Két különböző érdekel egymással ellentétben, mindkettő nagyon fontos. Az egyik a felügyelőbizottság, vagy a felügyelők joga az adatokhoz való hozzáféréshez, és mi természetesen egyetértünk ezzel az alapelvel, többször is elmondtuk, hogy ezzel teljes mértékben egyetértünk. Ez teljesen nyilvánvaló a számomra, de nagyon szívesen elmondom újra és újra. A felügyelők, hogy megfelelően végezhessék munkájukat, hozzá kell, hogy férjenek a vizsgálati adatokhoz, dossziékhoz, kétség sem fér ehhez. A helyzet azonban az, hogy sajnálatos módon az Olaf korábban egyfajta információ bőrze volt, a főigazgató tudta nélkül bárki hozzáférhetett különböző információkhoz, egyszerűen megkérdezték a vizsgálókat, vagy az egyes munkatársakat, egyfajta általános hozzáférés, automatikus hozzáférés valósult meg az adatokhoz az olafon belül, és a lezárt ügyekhez is könnyen hozzá lehetett férni. Sőt, a felügyelőbizottság adataihoz is. A struktúra átalakítása alkalmával mi nagyon odafigyeltünk erre a kérdésre, hogy mind az OLAF személyzete, mint pedig a felügyelőbizottság tagjai hogyan tudnak információkhoz hozzáférni. Ugye két, inform- két érdek van itt egymással szemben, az egyik tehát az adatokhoz való hozzáférés, a másik az érintett felek védelme. 2012-ben az európai adatvédelmi biztos jelentését megkaptuk. Ez egy kötelező jellegű vélemény. 2007-ben fogalmazódott meg. Ez egy kötelező jogi dokumentum az adatvédelmi biztos részéről, amely nyilvánosan hozzáférhető, amely a következőket mondja. A biztos úgy gondolja, hogy a ügyekkel, eljárásokkal kapcsolatos eljárási dokumentumok, lezárt és lezáratlan ügyekhez való hozzáférés engedélyezett. A javaslat az, hogy ez a hozzáférés ne legyen a továbbiakban automatikus, ehelyett a felügyelő bizottságnak eseti alapon kell hozzáférést kérnie az említett adatokhoz, a megadott metodológia alapján. Tehát kérni kell a hozzáférést, az ember megvárja, hogy az eljárás le folytatódjon, és utána megkapja az adatokat. Ez lenne az eljárás ennek értelmében. Mi ö, nem utasítottuk soha vissza az információkhoz való hozzáférés. Olyan eset volt, hogy elhúzódott a kérelem értékelése, de az OLAF a az ügyekhez való hozzáférést, információkhoz való hozzáférést sohasem utasította el, mindig is megadtuk ezt a lehetőségét. Miután az eljárásra vonatkozó közös megállapodásunk megszületett, semmiféle más probléma nem merült föl. Mindig a közösen megállapodott eljárást követjük, és éppen ezért az Olaf mindig is teljes hozzáférést biztosított az ügyekhez. A megállapodás, megállapodás értelmében. Ez a megállapodás pedig közvetlenül tükrözi a felügyelőbizottság kérését, amelyet megfogalmazott. Tehát egy olyan megállapodásról van szó, amely egyébként az adatok védelmével, kapcsolatos jogszabályok betartásából fakad, valamint az adatvédelmi biztos kötelező jellegű dokumentumának megvalósításából. Néhány adatot szeretnek önöknek azért szolgáltatni, mert úgy tűnik, az a benyomás alakult ki, hogy mi elkendőzünk bizonyos ügyeket, leplezünk bizonyos dolgokat. Ez nem így van. 2012. februárja februárjától követ, kezdődően május elejéig, tehát 15 napja készült ez a statisztika egyébként. 71 információhoz való hozzáférésre vonatkozó kérést kértünk. Amikor az ügyekhez való hozzáférést mondom, akkor arra gondolok, hogy az összes információhoz való hozzáférést kértek, 71 ilyen kérést nyújtott be a felügyelőbizottság, mindegyikre kaptak választ is. 61 esetben teljes hozzáférést kaptak a felügyelőbizottság tagjai 10 kérés esetében információt kaptak a teljes ügyhöz való hozzáférés helyett a megállapodásnak megfelelően. A megállapodás hatályba lépése óta 37 alkalommal kértek teljes körű hozzáférést az egyes dossziékhoz, és minden egyes esetben, mondhatnám, automatikusan megkapták a hozzáférést néhány napon belül. Tehát ennél többet az én elképzelésem szerint nem tehetünk. Tehát gyakorlatilag egy közösen aláírt megállapodást szóról szóra átültetünk a gyakorlatba. Bös úr itt járt egy szakbizottsági ülésen, azt hiszem novemberben, az internetes közvetítésen láttam, ön is emlékszik erre, Bös úr. Itt lobogtatott egy dokumentumot, és panaszkodott, hogy túl sok dolog van lefedve, feketével. Hát mi adunk információt, mi nem csak akkor adunk egyébként felügyelőbizottságnak információt, amikor ők azt kérik, hanem a szabályoknak megfelelően járunk el. Normál esetben nem csak kérésre, küldünk nekik különböző dokumentumokat, hanem automatikusan is, de hogy a felügyelő bizottságról szóló véleményben is áll, és ahogyan a közösen aláírt megállapodásban is áll, anonim és rövidített verziót kell nekik szolgáltatnunk. És hát ennek nyilván van egy indoka is, nem véletlenül van ez így. És hogy egy általánosabb áttekintése legyen az embernek egy ügyről, nem kell tudni az érintett felek nevét. A személyes adatok védelme kimondja, hogy ezeket nem továbbíthatjuk, de hát ez benne is áll a felügyelő bizottsággal kötött megállapodásunkban. Bös úr panaszkodott emiatt, hát mi utána, miután ő itt lobogtatta a dokumentumot, hozzáfordultunk és mondtuk, hogy magyarázza el, hogy mi a gond. És kiderült, hogy túl sok részt feketítettünk. Be? tévedtünk ebben az ügyben. Tehát ezt követően megköszöntük Bös úrnak, hogy felvetette ezt a problémát. Fordulhatott volna közvetlenül hozzánk is, de nem baj, mi nagyra értékeljük, hogy szólt, hogy itt gond van. Koordinációs találkozót tartottunk az alapon belül. Ugye, hosszas munka is ez egyébként, több száz dossziét küldtünk át, így cenzúrázva időzőjelben, és ugye az adatvédelmi biztos nagyon szigorú szabályokat határozott meg a munkatársaink számára, hogy hogyan anonimizáljuk a felügyelőbizottságnak további tandó dokumentumokat, hogy azok megfeleljenek az adatvédelmi szabályoknak. A főigazgató emellett instrukciókat készített ezen szabályok alapján a munkatársaknak, hogy hogyan kell a dokumentumokat előkészíteni, mielőtt elküldjük azokat a felügyelőbizottságnak. Mi egyébként véleményezésre elküldtük a felügyelőbizottságnak ezen instrukciókat, és ők elfogadták ezt. Úgy gondolom, ez a leg, lehető legkonstruktívabb együttműködés volt. In April, the Legutóbb áprilisban ültünk össze a felügyelőbizottság tagjaival, ott azt mondták nekünk, hogy meggondolták magukat, persze ez normális. Tehát azt mondták, hogy ők most azon gondolkoznak, hogy megváltoztassák a megállapodás vagy az egyetértési nyilatkozatot. És erre én azt mondtam, hogy jó, mondtam már korábban, hogy ez ugye nem kőbevésett, ez változtatható bármikor. és mondtam, hogy jó, hát úgy gondoljuk újra, sőt azt javasoltam, hogy egy közös munkacsoportot hagyjunk részre, mire ők azt mondták, hogy ők azt preferálják, hogyha átírják, benyújtják nekem, mire én azt mondtam, hogy jó, nyitva vagyok a vitára. Vagy arra, hogy újra gondoljuk. Persze, nincs ezzel semmi gond. Az egyetlen probléma az az, hogy esetleg erre egy új szavazásra lesz szükség, vagy ez, ez nem a mi hatáskörünk, lehet, hogy velük kell konzultálni. Talán az adatvédelmi biztossal kell konzultálni, mondom, ez nem a mi dolgunk, ezt ne kell, vagy neki kell eldönteni. De az volt a megállapodás, hogy a fel, ami szerint a felügyelőbizottság szerint nem kielégítő a helyzet a mi viselkedésünk miatt, és meg akarják változtatni a megállapodást. És bármikor meg is akarják ezt tenni. Vagy bármikor meg is tehetik. De ez a bíróságokhoz küldött ügyek miatt van, és az előzetes információ miatt. A jogalap a 11-es cikkből van. A 1073-as het, rendelet hetes pontja a jogalap erre, ez azt mondja, hogy a főigazgató, idézem, tájékoztatja a bizottságot arról, hogy valamilyen esetre vonatkozó információt az érintett tagállam bíróságának tovább kell adni. Tehát azt az bírósági határozat is tisztázta, ezt többen említették is a felszólalók közül. Úgyhogy világos, hogy el kellett az ügyet, át kellett utalni a felügyelőbizottságnak, illetve tájékoztatni kellett őket, az információt át kellett utalni nekik, mielőtt a bíróságnak átültettük volna. Tehát mielőtt a bíróságnak utalunk egy ügyet, a felügyelő bizottságot kell tájékoztatnunk. Ezt az Olaf nem tette meg 2008-ban, abban az esetben az Olafot elítélték, mert nem küldött tájékoztatót, információt a felügyelőbizottságnak. Azóta az Olaf mindig, mindig, mindig megküldte az előzetes információt a felügyelőbizottságnak. Mindig. A Dáli esetben is. Ezt aláhúzom, mert mindent elolvastam erről. Mindennek el, és az ellenkezőjét is elolvastam. De elküldtük az információt, az előírás szerint a Fráncsebik esetben is, és a megállapodás, a szeptember óta meglévő megállapodás szerint az információt megküldtük. Míg mielőtt a bíróságnak átadtuk volna az ügyet az anonimált és rövidített verziót, ahogy az a felügyelő bizottsága kötött megállapodásunkban benne van. Mikor küldtük meg? Három nappal azt megelőzően, hogy a bíróságnak utaltak hozzá. Miért három, miért nem négy, vagy hét, vagy öt? Nincs a, da, a napokra vonatkozó jogi meghatározás. A gyakorlat azt mutatja, hogy öt nap legyen előre, ha csak valamilyen sürgősségi ok nem játszik közbe. A megállapodásban ez benne van, hogy általában öt nappal hamarabb küldjük, most ebben az esetben három nap volt, azért, mert ebben az esetben minden más esettől eltérően az a tény, hogy a nyomozás folyamatban volt, mert ugye még nyomozat, nyomo, folyamatban volt a, a nyomozás Máltán, tehát Dá, tehát ez a tény, hogy a nyomozásról Dáli visszalépése miatt nyilvánossá vált. Ezért kellett a bíróságnak átutalni az ügyet, aminek az lett az eredménye, hogy a felügyelő bizottság három nappal kapta meg öt nap helyett előre. A megállapodás ezt írta elő, és ez teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak, és a Francs és Big határozatnak, ami nem határoz meg semmiféle határidőt, nem, csak annyit mond, hogy mielőtt. Sőt, annak eredményeképpen, hogy elküldtük ezt, én magam személyesen tájékoztattam Timmerman Nudart, az akkori elnököt, és mondtam, hogy három nap múlva megfogok meg fogom küldeni. Nem, el, nem emelte ellen semmiféle ellenvetést, nem vetette ellen semmit, és a felügyelőbizottság úgy reagált, hogy az adatokhoz való teljes hozzáférést kért. Ezt megkapták. Azonnal. Azonnal megkapták. Mielőtt még a bíróságnak átutaltam volna az ügyet. Tehát megkapták az információt előre, mielőtt átutalta volna az ület, és a teljes hozzáférést egy hónapra. És ezt megkapták, teljes hozzáférést kaptak egy hónapra az ügyhöz. Néhány képvisel vagy tag még azon is gondolkozott, hogy nem lett volna elvárni. Nem kellett volna elvárni a visszajelzéssel, amit aztán decemberben kaptuk meg nem kellett volna erre ezt megvárnunk, mielőtt az ügyet átutaltuk volna, és ennek semmiféle jogi előírása nincsen. I want to tell you that in 14 years of és 14 éves Olaf működés és felügyelőbizottsági működés alatt soha, de soha nem volt egyetlen egy visszajelzés sem a több száz esetről, amit ők megkaptak, mielőtt a bírósághoz utaltuk volna. Egyetlen egy visszajelzést nem kaptak ők, egy-két véleményen kívül. De öt napon belül soha nem kaptunk. Mint itt most a Dáli esetben. Egy hivatalos vélemény volt, most először hónapok múltán jött meg. De az, hogy megvárjuk a választ, vagy a véleményt, vagy hogy konzultáljunk velünk, velük azért, hogy elküldjük-e, utaljuk-e a, a bírósághoz, nos, hát ez, ennek semmiféle jogi követelménye nincsen, és, és az is tény, hogy soha, soha nem történt. Tehát senki nem is kérte meg mellesleg azt, hogy várjunk erre. Ahogy a felügyelőbizottság tagja mondja, nem az ő szerepük, hogy megmondják nekünk, vagy bármit is megmondjanak egy folyamatban lévő vizsgálata kapcsolatban. Véleményt persze, általános jellegűt mondhatnak, de a, a nyomozási eljárásnak nem része az, hogy ők mit mondanak. Teljes mértékben tiszteletben tartjuk a jogot és a szokásjogot, az előírásokat, akkor, amikor a felügyelőbizottságnak előre megküldtük az információt a Dáli esetben is. Egy másik kérdés a közül, a sok közül, amit felvetettek? There eh, are many, but I cannot address all of them. But I, uh, staffing and investigative uh, policy priority. A nyomozati politika, mm, a kollégák vagy alkalmazottak felvételének politikája, HR Nézzük a küszöbök kérdését, ami úgynevezett probléma, mert hallottam már a legutóbbi felügyelőbizottsági ülésen is, meg a legutóbbi kont a bizottság, vagy szakbizottsági ülésen. Szükségtelen. De hát el kell, hogy mondjam, hogy miért szükségtelen. le kell nyugodjunk azért ebben a kérdésben, meg a munka ezt kívánja meg. Tehát hol, honnan van ez a, felügy, ez a, a határérték? Egy 2008-as vélemény. De hát a, a Ádámnál és Évánál kezdem, mert muszáj, hogy lássák a, az ívet. Lehet, hogy önök tudják, de nem biztos, hogy mindenki tudja. Tehát a, a 2008-as ötös számú véleményben a felügyelőbizottság azt javasolta, azt ajánlotta, idézem, szükség van arra, hogy a de minimis stratégiát alkalmazzuk, és meghatározzuk, milyen vizsgálatok minimális küszöbértéke. A strukturális alapok felhasználásáról van szó. Ezt komolyan vettük. Ez nem érdem, de komolyan vettük. És 2009-ben az Olaf ezeket a határértékeket, küszöböket határozta meg, ami alatt nincs eljárás. Az Olaf átszervezése óta tehát igazából a 2012-es éves irányítási terv óta, tehát 2012 óta eltöröltük ezeket a határértékeket, már nincsenek küszöbök nem ezek alapján indítjuk el a vizsgálatot, mert úgy gondoljuk, hogy ez automatikus küszöb értékként, mondjuk így, hogy buta, nem okos. Tehát ez nem lenne okos jellemző. Mert ilyen esetekben nem is tudjuk, hogy mi farag kockán. lehet, hogy két milliós a, a projekt, de százezer euróról van szó. Az ember az elején csak becsülni tud. Tehát úgy gondoltuk, hogy félrevezető a küszöbértékek meghatározása, és nem hatékony. Épp Olaf reformjának anticipálásával, vagy fe, előre feltételezésével um, bevezettük az IPP-t a nyomozati prioritás politikáját. Ez már sokkal okosabb, hiszen arányosság alapján az OLAF forrásainak felhasználása és a szóban forgó ügy arányait nézi, a szubszidiaritás elvet a tagállam és az OLAF között, hiszen nem csinálhatunk mi mindent, és az OLAF forrásainak hatékony felhasználását is figyelembe veszi, ezt tehát a még nem elfogadott OLAF reform ból vettem. Ez a három kritérium az, amivel, ami alapján elhatározzuk, hogy hol indítjuk el a vizsgálatot, vagy hol nem. Föl is van ide írva, hova. Itt vannak ezek a kritériumok. Itt van. Idézem, mi van itt? Tehát még vannak számok, de már nem küszöbb értékek, hanem úgy hívjuk őket, hogy pénzügyi mutatók. És ezek az instrukciók azok számára, akik az eseteket kiválasztják. Az EU források, a kockázat, kockázatos EU források szintje a vizsgálat szüksége, megindításának szükségességéhez. Tehát arányosság alapján kell összehasonlítani így határozzuk meg, hogy mikor hatékony a forrásfelhasználás. Ezek nem olyan értékek, amik automatikusan érvényesülnek, amik 2011 végéig voltak csak hatályban. Sőt, sőt. We have since February 2012 I tried to do some statistic on the thumb statistics, but okay. A 2012 óta ellenőriztük az adatokat, a strukturális adatoknál, a kohézis adatoknál, ugye ezeket érintette a már nem létező küszöb. 46, az esetek 46%-át nyitották meg, akkor, amikor a kockázatos összeg vagy alacsonyabb volt, vagy nem volt normális, mint a tehát alacsonyabb volt, mint a küszöb, vagy nem volt normális. Tehát negy, az esetek 46%-át elindították, megnyitották, még akkor is, ha tudtuk, hogy a küszöb érték alatt volt. Most, amit most már ugye mutatónak nevezünk, nem küszöbnek. Tehát effektíve olyan eseteket is megvizsgáltunk, amely a korábbi küszöbértékek mostani indikátorok alatt voltak. Azokban az esetekben, amikor ilyen már, még egyszer megismétem, már nem létező küszöbértékek alatti ügyeket vizsgáltunk, a szubszidiaritási szinten is meg kellett nézni, hogy országos szinten vizsgáltak-e. Nem lehet az összes Európai Uniós esetben vizsgálnunk, még akkor is, ha bejelentik azokat. De hogyha úgy döntünk, hogy a forrásaink ha, a hatékony felhasználása, a proporcionalitás és a, a szubszidiaritás okai miatt nem nyitunk meg egy vizsgálati eljárást, akkor ezeket az ügyeket mindig megküldjük a nemzeti hatóságnak. Tehát ha mi nem vizsgáljuk, akkor mentességet azért nem kapnak az elkövetők, mert a nemzeti hatóságok vizsgálnak. Mellesleg ez most egy olyan kötelezettség, amely az eljárás rendünk hetes cikkében került meghatározásra. Tehát a büntetlenség már nem merülhet fel, és nem is, a, nem is tartozik a küszöbök kérdéséhez, mert, mert a küszöbök már nincsenek. Akkor, amikor az OLAF tevékenységi jelentéséről beszéltünk, akkor talán látták már, hogy az évek során az, hogy egy két területen hány vizsgálatot indítottunk, a vámcsalás és a pénzügyi tranzakciók csalása. Nos, a mentesség elle, feltételezésének ellenére mindig kivizsgálásra kerültek. Köszönöm. Na nézzük most az alkalmazottakat. Igen, 2007. szeptemberében nem, mondja az előadó, 2011. szeptemberében az OLAF átszervezés során, ami ugye február 1-től indult, de már korábban született róla döntés, csökkentenünk kellett az összlétszámot, és koncentrálnunk kellett a vizsgálatokra, a nyomozásra a forrásokat. Példát hadd mondjak. Van például a főigazgató hivatalból 40%-ot kellett csökkenteni a munkavállalók köréből. A felügyelőbizottságot ez a csökkentés nem érintette, mert ott hatan voltak és hatan maradtak. Sőt, a, a két üres posztot szüntettük meg, és ezt a kettőt raktuk át az Olaf nyomozati részére. Tehát nem vettünk el onnan embereket. Meg kell, hogy mondjam azt is, hogy az évek során maximum hét emberrel dolgozott az Olaf titkársága, és most hatan vagyunk. Tehát azt értjük, hogy mi a probléma. Timmermans úrral, amint kinevezték, beszéltünk, ő elmondta nekem ezt a problémát, és megállapodtunk márciusban talán, vagy februárban, 2012-ben. ez nincs olyan jelentésben, tehát most ez új információ a jelentéshez. Megállapodtunk abban, hogy kölcsönzünk a felügyelőbizottságnak egy szemét a titkárságról, aki a titkárság korábbi tagja volt, néhány hónapra kölcsönözzük, hogy ezt a sima átmenetet a korábbiból az új felügyelőbizottságba megkönnyítse. Egy nyomozót vettünk el a nyomozásokról. Két hónapra. Az év végén az új elnök, de Nolfur volt az, akivel új megállapodást kötöttünk, elküldtük a levelet a három intézménynek tavaly decemberben, és azt kértük, hogy az Olaf több embert kaphasson, ezt közösen a felügyelőbizottság elnökével írtuk alá. Ez tulajdonképpen jó kezdeményezés volt, és az együttműködésünk egyik jele. Persze nem jutott olyan eredményre, mint amire akartunk, mert csökkentették az OLAF alkalmazotti számát, mint a bizottsági szolgálatnál általában, vagy legtöbbnél. De Notúllal úgy állapodtunk meg, hogyha csökken, ha nem csökken a létszám, akkor kapnak plusz egy főt, és sajnos nem így alakultak a dolgok. Ezt meg kell, hogy értsék. Ugye egyre kevesebb a munkatársunk, és egyre több a nyomozás. Mégis, december óta a bizottsági intézményekkel, fő, legfőképp a emberi erőforrás főigazgatósággal, hogy kapjuk még egy embert vagy kapjunk még néhány státuszt. Tudom, hogy a, a tehát tudni kell, tudniuk kell, hogy a felügyelőbizottság elnöket mindig tájékoztatom ezekről. Persze nem tudom dokumentumokkal mind, minden, az összes hírt most alátámasztani, de például amit a hr nek írtam, azt, azokat el tudom küldeni, vagy meg tudom mutatni. Tegnap kaptam éppen a választ. A rossz hír ebben az, hogy, hogy írásban rögzítették, hogy a felügyelőbizottság nem kaphat további helyeket. A jó hír az az, mert ugye két szinten próbáltam eljárni, a felügyelőbizottság érdekében is, és a titkárság, eh, hiszen ez végül is a mi érdekünk. Tehát még egy embert kértem, szursázs, tehát egy eh, TAMP helyett egy eh, átmeneti időszakra felvett alkalmazottat az Olafhoz. És akkor azt mondták, hogy jó, de ez nem ugye nem a felügyelőbizottság embere. Tehát ahogy már elmondtam az elnöknek, és hogyha megkapom ezt a helyet, és tudom, hogy most megkapom az Olafhoz, ami tamporer, tehát egy évre szóló státusz csak, akkor a felügyelőbizottságnak bizottságnak fogok egy teljes állandó státuszt adni. Úgyhogy szerintem ez jó hír, és azt mutatja, hogy milyen sokat dolgoztunk. Uh, uh, for uh, how much we have worked for for supporting the supervisory committee staff. Okay? Now let me finish. Uh, még van egy gondol... hát szerintem be is kell talán már fejeznem, úgyhogy itt, hát 47 percre kapta meg a szót mindenkinél hosszabb időre. Hát azt látom, igen, de fontosnak tartottam, de meg kell, hogy mondjam, hogy a tolmácsolás leáll félkor. Jó, rendben van, jó, hát mindegy. Itt vagyok a, ké- a képviselők rendelkezésére, tudok állni bármikor, de hát azt azért el kell, hogy ismerjük, hogy sokszor voltam már itt, nem csak itt, hanem a sajtóban is és minden alkalommal Azért is, hogy instrumentalizálhassuk, hogy milyen jó munkát végez a felügyelőbizottság. Politikai okoknál fogva a médiában ezt nyilvánosságra hozzuk, az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban talán még azt elmondhatom, hogy a tevékenység jelentés amit a felügyelőbizottság írt, van egy külön fejezet erről, ahol elismerik, hogy jó a helyzet, sőt jobb, mint korábban, és belátják, hogy persze azt is látják, hogy vannak eh, hiányosságok, ami véleményük szerint a, az átmenetből adódik. A régiből az új rendszerre való átmenetből, tehát tulajdonképpen engem megnyugtat, amit mondanak az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, és az olaf függetlenségével kapcsolatban is, mert ugye kimondják, hogy függetlenek vagyunk. Bár jelentős nyomás van. A, például az elnök tavaly, nagyon érdekes, azt írta, és ez ugye párhuzamos a mai helyzettel, tehát egy intézmény elnöke Semet a biztosnak azt írta, hogy az Olaf súlyos jog, jogszerűtlenségeket követett el egy intézményi vizsgálatánál, és intézkedéseket kér az esetben eljáró nyomozókkal szemben. És szemet biztos ezt a jelentést a felügyelőbizottságnak küldött át, és a felügyelőbizottság azt mondja, hogy az OLAF függ, mert az olá független. Nos, ennek az intézmény nek az alkalmazottai a bírósághoz fordultak, és a bíróság elutasította a vádakat. De bírósághoz fordultak, és ott elutasították a vádakat. Szóval az Olafot, az Olaf, ez azt jelenti, hogy az Olaf munkája jogszerű volt. A Dali esetben, jól látom, hogy ez nem a mai ez ma nem, tehát nem a mai téma, de sokszor beszéltünk már, már róla, de meg kell, hogy nem ezen a vonalon követhető nyomon. A, az Olaf által begyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság arra a következetésre jutott, hogy, hogy elindítja az eljárást, az esetleges emberi jogsértéseket az igazság. A luxemburgi bíróságnak kell majd a, kivizsgálni, ha a személy keresetet nyújt erre vonatkozóan be ha elkövettünk bűnt, amivel nem ma vádolnak, hanem sok esetben a sajtóban, nem hiszem, hogy ez itt most az ügyészség, és intézménynél vagyok, és együtt kell, hogy működjünk. Köszönöm. Nagyon fontos volt, amit elmondott a végén igazgató úr, hiszen senki nem akar önre támadni, vagy szemrehányásokat megfogalmazni, de itt az éves jelentésről van szó. Tehát az éves jelentésről van szó, a felügyelőbizottság. Szívesen mondtam volna németül néhány dolgot, de megállapítom, hogy mindazután, hogy megadtam önnek a szót, 11 óra 47-től 43 órán át önt hallgattuk, ezt a jegyzőkönyvben is rögzítjük már eh, azért kell, volt erre szükség, hogy közvetlenül reagálhasson a mai témára. Hárman kérnek még szót, Bové, Grészle és Stász úr. Mindenkinek egy percet adok. És aztán összefoglalom a vitát, talán egy picit angolul még folytathatjuk, hogyha mindenki egyetér, Talán a felügyelőbizottság akar mondani valamit, de a következőt kell leszögezzem. A megállapodás csak akkor megállapodás, hogyha minden résztvevő igent mond erre. Egyébként egyoldalú akaratkifejezés. Másrészt pedig ma reggel azt is hallottuk, hogy a felügyelőbizottságnak felügyelőbizottság problémákat is megállapított. Ezek a problémák megvannak. Ezekről nem is kellene beszélni, hogyha nem hallottunk volna a problémáról, úgyhogy Keszler úr, az a kérdésem, hogy nem az lenne az a legegyszerűbb, hogyha a felügyelő bizottsággal kidolgozzának egy megoldást Hogyha a felügyelő bizottság azt mondja, hogy minden rendben van, akkor minden rendben van, de addig nem. Tehát az, hogy most ön egyedül kijelenti egyoldalúan, hogy minden rendben van, még nem azt jelenti, hogy minden rendben van. Ha két részvevő van, a felügyelőbizottság és egy Olaf, akkor van rendben. Tehát akkor, hogyha a felügyelőbizottság és, és ön is azt mondja, hogy minden rendben van. A törvényalkotó, ezek vagyunk mi, ezt a konstrukciót ebben a formában határozta meg. A felügyelőbizottságot a törvényalkotó hozta létre, nem ok nélkül. És hogyha nyilván végig gondolta ön is, hogy miért van a felügyelőbizottság, egyébként nem is lenne. És hogyha a felügyelőbizottság nem tud felügyelni, akkor nincs rá szükség. A felügyelet, ami, ami nem felügyelet, arra nincs szükség és pontosan ezek azok a kérdések, amiket ma felvetettünk, és ezekre megoldást kell találni. Elnökként azt mondom, hogy akkor oldódik fel a konfliktus szám az én szememben, hogyha mindkét fél ezt így kijelenti. Ennyire egyszerű ez. Bové úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A felügyelő bizottsághoz szerettem volna intézni egy kérdés eredetileg, de itt az Olaf vezérigazgatónak a utolsó szavai nagyon megdöbbentettek. Ugye azt mondta, hogy hogyha hibát követünk el, akkor majd a, nem is a Strasburgi, hanem a luxemburgi bíróságnak a feladata az, hogy kimondja azt. Én azt hiszem, hogy ez nagyon különös megközelítés, nagyon különös dolog, hogy így lehet megközelíteni ezt a kérdést. Tehát gyakorlatilag kidobnak egy biztost, jó, rendben, de amennyiben az eljárásban hibák csúsztak, akkor majd a luxemburgi bíróság fog eljárni. De, mint ahogy elnök úr jelezte, valóban itt arra van szükség az eljárás rendőrnek alapján, hogy felálljon a felügyeleti bizottság, amely felügyeleti bizottság hivatott arra, hogy a jelentése keretében megvizsgálja, hogy az különböző vizsgálatok a jog betartásával történtek-e, vagy sem. Itt születtek-e meg egy sem. És engem nagyon megdöbbent az, hogy az Olaf nem veszi magának azt az időkeretet, amelynek a keretében leülne a felügyelet bizottsággal és megtárgyalna az esetet. Köszönjük szépen, Stász úr, egy percben, és zárásképpen aztán Gressle asszony. Azt mondja úr, hogy itt ma nem a Dali esetről van szó. Jó, lehet, hogy ez a 23-as, 24-es pontokban azért mégiscsak arról van szó. Több kérdésem van amikor az Alid ügyben, a Dali ügyben nyomozás folyt, akkor kapott-e instrukciót a bizottságtól, illetve a Barozó úrtól, hogy egy bizonyos irányba terelje az ügyet. A másik kérdés, amikor lezárult az Olaf vizsgálat, akkor miért kellett olyan gyorsan eljárni, miért kellett előre amikor Dali asszonynak átadták az esetet, akkor miért nem lehetett a felügyelőbizottságnak betekintést adni az ügybe, hogy az egész folyamatot tulajdonképpen levédje és tisztán tartsa, és biztosítsa, hogy az alapjogokat tiszteletben tartják. Tehát ez a két dolog. Barozó úr ilyen vagy olyan formában befolyásolta -e a döntést? Berichterstatterin Gressle, sehr gut. Köszönjük szépen, Gressle jelentéstevő asszony, egy perce van. Köszönöm szépen, 47 perces műsort láthat, hallhattunk most arról, hogy miért kell megváltoztatnunk az Olaf rendeletet. Pontosan azért, mert így vannak a dolgok, mert minden, ami benne áll a szabályban, látszólag nincs érvényben a főigazgató úr értelmezése szerint, nem kompetens a főigazgató, ezért itt be is fejezném, azt hiszem mindent elmondtam, 30 percet ajándékozok akkor így most a szakbizottságnak. Jó, akkor azt Bácsitis kolléga kapja meg 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek teljesen a javaslattal. Úgy gondolom, együtt kell találniuk egy kompromisszumot a felügyelőbizottságnak és az Olafnak, és utána erről be is kell számolniuk a biztosnak, hiszen az ő feladata az, hogy gondoskodjon róla, hogy az OLAF és a felügyelő bizottság együtt tudjanak működni egymással. Elnök, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon szépen köszönöm a felügyelőbizottság tagjainak, hogy részt vettek a mai ülésünkön. Köszönöm a főigazgatónak és a csapatának, köszönöm a képviselőknek, köszönöm a különböző szolgálatok munkáját, főként a tolmácsokét, és ezzel le is zárom a mai ülést. Köszönöm. Coordinates meeting now? Can we, can we have the coordinators for a minute? Kérném a koordinátorokat, hogy maradjanak itt egy percre. Itt vannak még a koordinátorok? Nincsenek? Plan to have coordinators. The only decision really necessary is Kaliningrad. Kaliningrad is really urgent. Written, written. Okay. Uh, coordinators will be done in a written, in a written form.